Uh, dear colleagues, I think we start because we don't have uh, too much time, so I would like to start the meeting. Welcome. Kedves kollégek, uh, kicsit késésben vagyunk, és el kellene kezdenünk az ülést, úgyhogy szeretnék rátérni az első napirendi pontunkra, ami pedig a napirendünk elfogadása, amelyet már szerdán megkaptak a végleges változatot. Szeretném elmondani, hogy ma délelőtt Mielőtt az ülésünk megkezdődik a nemzeti parlamentek delegációval, két napirendi pontunk van. Ramon Hauregi jelentése az eldemokráciáról az Európai Unióban, illetve az én jelentésen az Európai Betétbiztosítási Rendszerről. Szeretném azt is közölni, hogy a Péter Javocsik, a szlovák elnökség képviselője, egy váratlan tilalogülésre hivatalos, tehát 10 órakor el kell hagynia. Úgyhogy ha alkalmas a helyzet, akkor 15 perccel, 10 előtt meg fogom neki adni a szót, hogyha egyetértenek, kedves kollégák akkor megkérjük, hogy 10 óra előtt szólaljon fel, és mondja el a hozzászólását. Hogyha nincs ellenvetésük a napirend tervezettel kapcsolatosan, akkor a napirendet elfogadottnak tekinthetjük ezekkel a kommentárokkal, amelyeket hallottak. A második napirendi pont az elnök közleményei. Szeretném önöket röviden informálni arról, hogy a Kosszák plenáris ülésén részt vettem Pozsonyban novemberben, és a fő témák között volt a nemzeti parlamentek döntéshozatali folyamatai. Megkap, meg fogják kapni majd a részletes jelentést a kozák plenáris ülésről, hogyha az majd kész lesz. Most nem akarok részletekbe bocsátkozni, csak azt akartam elmondani, hogy volt ez az ülés, és mint általában a vita nagyon kemény volt, nehéz volt, és mint az AFKO szakbizottság fontos, hogy a nemzeti parlamentekkel kiépítsük a kapcsolatokat, de az általános vélemény az volt, az én érzésem is az volt, hogy a nemzeti parlamentek látják azt, hogy mennyire fontos a szerepük európai szinten, az európai döntéshozatali folyamatokban. Éppen ezért fontos a nemzeti épít különböző testületekkel kiépíteni a kapcsolatokat, közös nyelvezetet kell megtalálni, ez egy nagy kihívás a parlament ti intézmények szintjén is még nagyon sok a nyitott vita. A következő kozák ülés Valettában lesz január 22-én, 23-án csak a bizottsági elnökök számára, aztán pedig május 28-ától 30-áig lesz a plenáris ülés. Azt kérem önöktől, hogy a politikai frakciókkal győzzék meg arról, hogy a kozák üléseken fontos hogy a képviselők ott legyenek, vegyenek részt, mert fontos a közös platformot kialakítani a nemzeti parlamentekkel együtt. A múlt ülésen Pozsonyban én voltam ott, ugye, mint az AFKO elnöke, és ott volt a parlamenti delegáció alelnök vezetésével is. Markus Precel is részt vett az ENF frakcióból. Szeretném most, szeretnék akkor a harmadik napirendre, napirendi pontra átérni az elnök közleményei, a koordinátorok ajánlásairól. Jövő héten lesz majd ülés 5-én, december 5-én majd informálom önöket. Tehát akkor a negyedik napi rendi pont következik az e-demokrácia az Európai Unióban, lehetőségek, kihívások. Először Ramonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy a jelentés az e-demokráciáról különböző fontos célokat tűz ki, és ajánlásokat tesz. A, mi a demokrácia technológia kérdését illeti. Én azt kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy mi volt az alapfeltétel. A Európában az e demokrácia számos esetben támadás alatt van a polgárok részéről, a különböző ügynökségek részéről, a politikai döntéshozók részéről. Tehát van egyfajta válság a polgárok körében is. A polgárok eltávolodnak a politikai intézményektől, és ha figyelembe veszük ezeket a véleményeket, a közvélemény, a pártok részéről, akkor meg kell próbálni azt, hogy megnézzük, melyek azok a mechanizmusok, amelyek eh, a az új információs társadalomnak mik a főbb eszközei, hogyan lehet a demokráciát javítani ezekkel az információs technológiai eszközökkel. Nem akarom megismételni a jelentésünk szövegét, mindössze elnök asszony arra szeretnék emlékeztetni, hogy miután a módosítók beterjesztésének lejárt a határideje. 230 módosító javaslatot kaptunk, mindent végigolvastam, vannak módosító indítványok, amelyek nagyon érdekesek, vannak olyanok, amelyek inkluzív módosító javaslatok, és el kell gondolkodni számos ilyen módosítón. Jelenleg a kompromisszumok kialakításán dolgozom. Azt hiszem, hogy az lenne, ami a legfontosabb, elnök asszony, hogy meghallgassuk a különböző frakciók képviselőit, hogy mondják el, mi is a beteljesztett módosítók lényege. Elnök asszony, hogyha megengedi, akkor majd válaszolok a elhangzandó észrevételekre a képviselők részéről. Azt hiszem, elnök, azt hiszem, hogy igen, ez nagyon logikus, az EPP-vel kezdjük. Christian Dantin, és aztán majd a következő képviselők következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Ramonnak a munkát. Préda úr jelenleg a külügyi bizottságban vesz részt, és ő kért meg, hogy mondjam el a véleményét a kívásokról az e, e, e, demokráciát illetően. 16 módosítót terjesztett be Préda úr, aztán a többi kollégák az EPP részéről szintén teljesztettek be módosítókat, amelyek eh, megvilágítják eh, a, a témát, eh, de e, maga a tervezet is egy nagyon jó. Tehát, ahogy hallottunk, 230 módosítót teljesztettek be. Préda úr azt szeretné, hogy a hogy fókuszáljunk a fő témára, a lényegre a jelentésben nevezetesen, hogy hogyan lehet javítani és végrehajtani az európai kontinensen az eldemokráciát. Ebben a kontextusban azonban nem kell túlságosan a részletekre fókuszálni az EU politikák célokra, hogy hogyan lehet megmagyarázni, hogy miért távolodtak el a polgárok ennyire a témától. Általánosságban kell megnézni az, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten, és kihasználni az eldemokrácia lehetőségeit. Préda úrnak van olyan módosítója is, amely például a nyitott, nyílt adatokkal kapcsolatos szerinte vannak olyan bekezdések, amelyek túl részletesek. Az Európai Parlament már kimondta a véleményét, elmondta a véleményét, az internet hozzáférés nem lehet megkülönböztető, tehát a diszkrimináció mentességet kell ezen a területen biztosítani, Ugye itt nem lehet egy olyan ö, állásfoglalás, egy határozat, amely olyan, mint egy karácsony, vagy minden ló, ott van rajta, túl sok minden van rajta. A parlament már döntött valamiről, a az EU ö, választási ö, törvényének a felülvizsgálata keretén belül. a legfontosabb intézkedéseket mindenképpen meg kell hozni, el kell kerülni a csalást. Az elektronikus szavazás kapcsán a parlament azt kéri, hogy a megfelelő intézkedéseket hozzák meg, hogy a szavazás, az adat, szavazás titkos maradjon, az, az adatokhoz való hozzáférés biztosítva legyen. Itt egy ö, tranzíciós átmeneti időszakról van szó, és a, a részvétel a megfelelő garanciákkal együtt kell ö, vizsgálni. Olyan elvek vannak, amelyeket a módosítókban is ö, találunk, és amelyeket tiszteletben kell tartani. Például úr úgy gondolja, hogy a, az európai modellnek az online szavazásnak 2017-re biztosítani kell a lehetőségeket. Az egyik tanulmány, amelyet a bizottság készített el, szintén tartalmaz konklúziókat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezeknek a kihívásoknak megfelelni. A jelentés tevő nagyon érdekes módosítókat terjesztett be az E elektronikus polgárság, polgárok témájában. Itt is a politikai frakcióknak meg kell vizsgálniuk ezt a témát. Aztán vannak olasz kollégák, akik arról terjesztettek be módosítókat, hogy az európai internetes jogokkal kapcsolatos tanulmányt is ki kellene dolgozni. A különböző hatáskörök figyelembevétele, a digitális identitás figyelembevétele is egyik fontos téma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ramon. Úgy tűnik, hogy nincs más, aki szeretne felszólalni, de igen, a zöldek részéről, vagy az árnyék jelentéstevő Max a, a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Szeretnék rámutatni a legfontosabb dolgokra, amelyekkel kapcsolatosan módosítókat nyújtottunk be. Először is nincs semmiféle úgy gondoljuk, hogy 2017-tel kapcsolatosan nem lesz elektronikus szavazásra vonatkozó javaslat. Ez egészen egyszerűen lehetetlen addig ezt megvalósítani. Úgyhogy éppen ezért ez, ez a javaslat nem helytálló. Ami a, tehát két különböző dolog um, van itt a vitás kérdéseket illetően. Vannak egyrészt ugye a, a, a potenciális lehetőségek uh, és a potenciális uh, problémák. Ezeket uh, súlyozni kell, ezeket a problémákat, ezeket a témákat. Én egy, az óvatosabb megközelítést javaslom az elektronikus szavazással, ugyanis nagyon jelentős kockázatok van, tok vannak az elektronikus szavazás kapcsán. Különösen a jelenlegi biztonsági helyzetben, amikor is bizonyos államok nagyon nagy, magas szintű technikai, technológiai képességgel rendelkeznek, Hát megvan a kockázata az elektronikus szavazásnak. Szükség van arra, hogy nagyon biztonságos legyen a rendszer, legyenek a rendszerek, és ez nem így van jelenleg mindenhol. Tehát az elektronikus szavazás hasznos oldala kockázatos. Az elektronikus szavazáson nagyon sok probléma merül fel, éppen ezért nagyon óvatos megközelítése van szükség. A parlament is beállt el mögé a óvatos megközelítés mögé, és azt hiszem ezt ennek a jelentésnek is tükröznie kell. Azt hiszem, hogy van, mm, vannak más dolgok is, tehát például a 150-es módosító, hogyha, tehát hogyha elolvasom az összes módosítót, akkor a, ugye azt mondom egyikre, másikra, hogy jaj, hát ez egy nagyon jó módosító, de ugye azt látjuk, hogy itt arról van szó, hogy a közigazgatásban a nyílt forrásokat használjuk, és azokhoz hozzáférhessünk. Fontos az, hogy jól működjön az elektronikus demokrácia. Fontos, hogy olyan kom- kompjúterrendszerek létezzenek, amelyek kommunikálnak a polgárokkal. Fontos az, hogy a az egyszerű felhasználó is tudjon kommunikálni a kompjúterén keresztül a kormányzattal, és fontos, hogy a polgárok megértsenek mindent. Tehát nyílt, open standardokra, nyílt normákra van szükség az elektronikus demokráciában. Ez csak így működik. Nagyon fontos a jó archivizáló tapasztalat és gyakorlat. Tehát például a, a múltbeli dokumentumok archiválása fontos, a, a programok update fontos sok esetben a, a múltbeli dokumentumokat nem tudják a polgárok, nem tudnak hozzájuk férni. Tehát ez is fontos az elektronikus demokráciában, és ott van a másik kérdés, ami a hatékonyságot illeti. Ez a e, rendszer olcsóbb természetesen, nagyon jó előnyei vannak és az, ha egy nyílt forrásrendszerre nyílt standardokra van szükség. Ami az én módosítóimat illeti, úgy gondolom, hogy ezek nagyon gyakorlati jellegű módosítók, vannak olyan módosítók, amelyek arról szólnak, hogy a lobbizást kontrollálni kell, aztán ugye... You can read them. Tehát elolvashatják ezeket, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Időközben senki sem jelentkezett, senki sem kér hozzászólási időt, így akkor visszaadom a szót önnek, Ramon. Köszönöm szépen. Csak nagyon gyorsan. Megjegyeztem öt vagy hat fő fejezetet olyan témákkal, amelyekre koncentrálnunk kellene az árnyék jelentéstevőkkel, és hamarosan lesz egy értekezlet, és megpróbálom egy kicsit megnézni azt, hogy mikor is tudnánk összeülni, és mikor tudnánk a dokumentumunkon dolgozni, amelyik konszenzusos dokumentum lesz, szerintem ez sikerülni fog. Feljegyeztem különösen Seflin úrnak a hozzászólását, a néppártnak a módosítóit, amelyeket McAllister és Préda kollégák javasoltak, Általánosságban ezek a módosítóak észszerűnek tűnnek, és például mindig is hangsúlyozta azt a tényt, hogy óvatosan kell eljárnunk. Amikor a demokratikus válság diagnózisát állítjuk fel, akkor szerintem ez fontos azért fontos, hogy ne sértsük a rendszernek a szavahihetőségét. Én amellett vagyok, hogy az ötleteket, amelyek elhangzottak Prédau részéről a módosítókban, azokat karoljuk fel. És ami pedig a vitát illeti, azzal kapcsolatban is hát lesznek olyan módosítók, amelyeket más frakciók terjesztettek el, és amik kicsit súródásokat fognak okozni. Kastáfi és Adinalfo asszonynak a közvetlen demokráciával kapcsolatos módosítói ebbe a körbe tartoznak. Ugyanis valójában ez mindig felvetheti azt az igényt egyes frakciók részéről, különösen az utóbbi időben, hogy javítsuk a demokráciát méghozzá népszavazások útján, tehát közvetlen konzultációval. Ugye ezt nevezzük közvetlen demokráciának. Véleményem szerint azonban nem szabad, hogy ez alternatív rendszerként jelenjen meg, hogy a képviseleti demokrácia alternatívája a közvetlen demokrácia legyen. Szerintem az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az, amit demo- közvetlen demokráciának nevezünk, nem egy tökéletesebb rendszer, mint a képviseleti demokrácia, sőt, inkább ellenkezőleg a képviseleti demokrácia szerintem jobb, ami persze nem zárja ki azt, hogy időnként a népszavazási lehetőségekkel is éljünk. De a tapasztalat, ismétlem, azt mutatta meg, hogy általánosságban a népszavazás intézménye további olyan egyszerű megoldásokat hoz komplex problémákra, és ez nem feltétlenül a legjobb megoldás, hogy az állampolgárok véleményét így módon kérjük ki. De mindegy, erről lesz egy vitánk, és inkább az óvatosság irányába haladnék ezzel a vitával kapcsolatban. Van egy, egy kérdés, amit Anderson úr vetett fel, és ami ugyancsak fontos, és valójában szeretnénk ezt a kérdést továbbvinni a, az open source, tehát a nyílt forrással, tehát hogy az állampolgárok ne függjenek bizonyos technológiáktól, bizonyos szoftverektől, annak érdekében, hogy a technológiai eszközökhöz hozzájussanak. Tehát teljesen szabadon kell, hogy hozzáférjenek a technológiákhoz. Ez nem szerepelt a jelentésben, de ezt eh, bele fogjuk venni. Eh, számos eh, módosító van, Söfling úr is említette, az állampolgári kezdeményezésekkel mindent megismétlünk, amit már elhangzott a bizottság kereteiben, hogy javítani kell az állampolgári kezdeményezéseket, de szerintem ez nem egészen ide tartozik, mert ezeket már mind elmondtuk. A abban a jelentésben is, amit Csöfling úr maga ö, dolgozott ki, és amit el is fogadtunk, többek között azzal, hogy hogyan lehet az állampolgári kezdeményezéseket javítani. Nagy vitánk van arra vonatkozóan, hogy ugye az internet szabályozását kell-e kérni, vagy sem. Szerintem ez egy alapvita, hogy a hálózatok legyenek valamilyen módon szabályozottak ez nem egy absztrakt elvont vita, hanem ez egy olyan vita, amin feltétlenül el kell gondolkodnunk, hogy lehetséges-e, ajánlható ez politikai szempontból, vagy sem. Különböző javaslatok vannak e tekintetben. Annak érdekében, hogy a jelentés foglalkozzon az információs technológia konfliktusa és az egyén szabadságjogai, hogy mindenkinek joga legyen ahhoz, hogy ne becsméreljék az interneten. Erre vannak különböző javaslatok is, hogy hogyan lehetne elérni, hogy egy etika megvalósuljon, és az etikát védelmi rendszerekkel, a személyiségjog, vagy például a videók tekintetében személyiségi jogok tiszteletben tartásra kerüljenek, illetve az egyén védelme megvalósulhasson. Egy olyan hálózaton, amely mi valamennyien tudjuk, nagyon súlyos konfliktust eredményez a között, amit a úgynevezett ö, utólagos igazság, vagy amik olyan hazugságok, amiket azáltal tesznek valóságá, ilyen tüntetnek fel valóságá, hogy masszívan, nagy tömegesen használják a hálózatot. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és szerintem ezt valahol a jelentésben is meg kell jelentetnünk. Vannak olyan módosítók, amelyek azt tanácsolják, hogy hangsúlyozók a közvélemény monopolizálásának veszélyét amikor egyes ágazati lobbik a hálózatot használják fel arra, hogy összefogják mindazokat, akik, akik úgy tüntetik fel magukat, mintha tömeges véleményálláspontot képviselnének. Ezt valamennyien ismerjük, naponta kapunk több ezer állásfoglalást, amelyek az állampolgárokat képviselik, úgymond, hát igen, de nem feltétlenül az van, hogy az egyének hanem egy gép kezeli, és különböző személyeknek a nevében valamilyen álláspontot közvetít, és javasolják, hogy így vagy úgy szavazzunk eh, ilyen-olyan kérdésben meg kell említenünk azt a veszélyt, amit ez jelent, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek kommunikációs eszközöket kezelnek, és adott esetben olyan véleményt tudnak továbbítani, ami valójában nem az állampolgároknak a véleménye, hanem egy technológiai megjelenése az állampolgárok véleményének, és ezt tömeges véleménynek tüntetik fel. Tehát ezt mindenképpen meg kell említeni a másik az internethez való hozzájutás joga, mint alapjog, ez is egy fontos kérdés, az olaszok dolgoztak már ezen, az olasz parlamentben van egy címszó, hogy egy úgynevezett internethez hozzáférési jog kartáját fogadtak el. Szerintem azt az ötletet átvehetjük, hogy alapjog legyen, ha már nem, ha még nem az. Természetesen valójában ez a jelentés nem tesz más, mint javasol bizonyos ötleteket, hogy adott esetben egy adott irányba menjünk. És elnök azt, hogy azzal fejezném be, hogy mint ahogy már említettem, az árnyékjelentéstevőkkel szeretnék egy megbeszélést tartani. Előtte mindenkinek kiküldöm a kompromisszumos javaslatokat, ahol ezek az elemek megjelennek, hogy önök is eh, hát eh, megnézzék, hogy egyet tudnak-e érteni az új megfogalmazásokkal, és miután ezen a eh, projekten dolgoztunk, amit kiküldök, akkor egy értekezleten ezen dolgozhatunk, és remélem, hogy januárban szavazásra tudom bocsájtani ezt a jelentést, ami nekem mindenképpen figyelemre méltónak tetszik. Elnök, most köszönöm szépen. Én a szavazást januári ülésünkön tervezzük, 30-31-én lesznek ezek, tehát akkor, ahogy mondtam, meg kell szervezni az árnyékjelentéstevőkkel az értekezletet a kompromisszokról, és ez természetesen, mint tudja, a titkárság rendelkezésre áll és akkor remélhetőleg január végén tudunk szavazni, és én is remélem, hogy ez tényleg, hogy említette, egy jó jelentés lesz. Ha nincs további javaslat, akkor átérnék a következő jelentésre. Ez az ötös pont, ami az AFKON-nak a véleménye az európai betétbiztosítási rendszer, és amivel kapcsolatban én vagyok a jelentés készítő, és szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy úgy tűnik, hogy az AFKO az egyetlen szakbizottság, amely véleményt mond erről. Ez azzal függ a, a bankunió struktúrának a véglegesítése, illetve ez a e, pillére a bankuniónak, ami, mint tudják, arra törekszik, hogy megtörje az úgy, e, úgynevezett e, bank szuverenitást, hogy ne legyen az, hogy a bankokat az állampolgárok tartsák el és fizessék. Tehát ez egy nagyon fontos elem, ami az egész struktúrát kiegészíti. Nagyon komoly, nehéz helyzetben vagyunk az ekonban már, egy ideje napirenden szerepel, és az ECON a különböző munkadokumentumai születtek, és nem zárhatjuk ki, hogy esetleg további csúszás lesz a végszavazás vonatkozásában az ECON-ban. Ennek ellenére mi január végére szeretnénk készen lenni a saját véleményünkkel, mert mint tudják, nem az ECON szövegéhez, hanem az Európai Bizottságnak adjuk, a szövegéhez adjuk meg a véleményünket szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy, és ezt hangsúlyoznom kell, hogy arra kell koncentrálnunk, ami az AFKO kompetenciája, és remélhetőleg pozitívan kerülnek megszavazásra a módosítók a Libében is, tehát a három fő területre ről érkező módosítókat gondolom, hogy kellene támogatnunk, ahogy általában az AFKO is az, az Európai Unió architektúrájából az elszámoltathatóság, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód kérdése valamennyi tagállat vonatkozásban, amik a fontos kérdések. Azt javaslom, hogy további elemeket vezessünk be, amikor egy nemzeti betétbiztosítási alap nem tud teljesíteni, miközben európai rendszernek részese, hogy akkor mi legyen és a jelenlegi javaslat alapján, amit a bizottság terjesztett elő, az egyetlen eljárás, hogyha a nemzeti biztosító rendszer bukik el, az, akkor az, hogy ezt a rendszert, ezt a nemzeti rendszert kizárják az EDIS-ből. És hát úgy találtam, hogy ezért ez nem igazán a megfelelő, hogyha ez az egyetlen válasz, hogy kizárásra kerül az adott intézmény a rendszerből. Nem látom ebben az arányosságot, a kellő arányosságot, és talán lehetne valamit javasolni, ami arányosabbá és előreláthatóbbá tenni a rendszert, egy olyan eljárásról kellene, ami még a kizárást megelőzően valami szankciók szabályokat tud foganatosítani, és lehetővé teszi, hogy a nemzeti rendszer ne kerüljön kizárásra azonnal, hanem pénzügyi bírság legyen kiszabható, vagy valami hasonló. Ezt gondoltam előterjeszteni, és az Európai Bizottságnak lehetőséget kellene adni, hogy egy delegált aktust vagy aktusokat hozzon ezekkel a módozatokkal kapcsolatban. Aztán, ami pedig a tisztességes és egyenlő bánásmódot valamennyi tagállam kérdését illeti, amikor egy nem euró övezethez tartozó ország lesz tagja a rendszernek, az eredeti bizottsági javaslat értelmében van egy úgynevezett phase out, egy kivezetési folyamat, amikor az ország elhagyja az edis és visszakerül a nemzeti szintre, a nemzeti források szintjére, amiket ott gyűjtöttek betétként, és visszamegy a betétbiztosítási alapba, amikor az ország kilép a bankunióból. De semmi nincsen az e- bizottsági eljárásban, ami azt részné, hogy a belépés hogyan történik egy ilyen ország esetében, hogy hogyan tud az Európai Betétbiztosítási Alapba belépni egy ilyen ország. Ezért javasolom, hogy legyen egy egy belépés és egy kivezetési megoldás is. Ami pedig az elszámoltathatóságot illeti, amelyik a harmadik elem, azt javaslom, hogy az Európai Bizottság adjon arról is tájékoztatást a parlamentnek, hogy amikor az Európai Betétbiztosítási Rendszer tagja derogációt kap, hogy a forrásait hogyan építse fel. Teljesen ki vagyunk zárva az információs folyamatból, ezekről a folyamatokról nem kapunk semmit, és én azt javaslom, hogy ezt is vegyük bele. És még két technikai módosító, ami a felülvizsgálat, megoldás és a betétbiztosítási hatósági rendszerre vonatkozik illetve hogy az információ cseréről is memorandum kerüljön kidolgozásra az Európai Központi Bankkal és a nemzeti felügyeleti hatóságokkal oly módon, hogy akik a betétbiztosítási rendszereket kezelik, azok is részesei legyenek az átfogó rendszernek. Másik technikai módosító, hogy megadjuk a jogot az Európai Központi Banknak, és ne csak a bizottságnak, hogy az is kérhesse, hogy rendkívüli ülést hívjon össze az igazgató tanács, mert eddig csak az Európai Bizottságnak van ilyen joga, de az Európai Központi Banknak nincsen. És akkor ezzel én be is fejezem mindjárt a bevezetőmet. Szeretném még tájékoztatni önöket arról, hogy a módosítók benyújtási határideje december 7-e lenne, délután 6 órakor, és azt javasoljuk, hogy a szavazás január 30-án legyen. Ez megfelelne a tervezett határidőknek, amit az Ekon is tervezett, és akkor én szeretném is ezzel kapcsolatban kommentárjaimat befejezni. Most pedig akkor kihívás előtt állunk, mert még Mercedesnek kell hozzászólni, vagy nem, és ha jól látom, akkor már senki. De olyan a helyzetünk, hogy Jorcsik nagykövet úr már itt van velünk, és támogatna, tájékoztatnám önöket, hogy a nagykövet úr szívesen mondana néhány szót, de neki csak 10 óráig ér rá, tehát az lenne, hogyha jó, hogy most ezt megszakítanánk, és üdvözlöm egyébként a nemzeti parlamentek éppen érkező tagjait is. Akkor ezzel most talán nem is tudom, mit csináljak. Nem, hivatalosan később fogom megnyitni az ülést, ne, de nem akarom a nagykövet úrnak az idejét vesztegetni, úgyhogy webstreamen vagyunk, úgyhogy akkor most átadom önnek a, a szót. Köszönöm szépen. Can you just please... Most, kedves kollégákat, megkérem, hogy foglaljanak helyet, és hallgassuk meg együtt a nagykövet úr szavait. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is elnézést kérek ezért a kis apró módosításért, de ahogy az elnökség a végéhez közeledik, elképzelhetik a háttérben zajló munkálatokat, illetve a Libével lesz egy triológusunk ezután. Tehát nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy a szlovák elnökség nevében felszólalhatok az AFKO bizottság, illetve a nemzeti parlamentek képviselői között lezajló ülésen, és így tudjuk erősíteni az együttműködést az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Ha szeretném elmondani, hogy elnökségünk mennyire értékeli, nagyra értékeli a önnel és illetve a bizottság tagjaival folytatott munkát és együttműködést. Azt tudom, mondhatom, hogy nagyon jó, gyümölcsözőnek bizonyult ez az együttműködés. Már túl vagyunk néhány miniszteri találkozón, Kocsok miniszter úrral itt a szakbizottságban, szeptemberben is volt ilyen ülés, illetve Söflin úr vezetésével november elején tettek látogatást Pozsonyban, amit ezúton is köszönünk. Néhány dolog az elnökségünkkel kapcsolatban úgy általában. Először is ugye még nem ért véget a soros elnökségünk, tehát még mindig van abszolválandó feladatunk ebben a néhány hétben, és tényleg igyekszünk keményen dolgozni az utolsó pillanatig, hogy megvalósítsuk a prioritásainkat, amelyeket az elnökség kezdetekor lefektettünk. Néhány megállapítás az általános szélesebb képpel kapcsolatban. A pozsonyi csúcs, amelyre szeptember közepén került sor, ezt határozta meg az elnökségünknek az arculatát. Ennek a fő üzenete az volt, hogy hogyan lehet az uniót visszatéríteni a, Brexit, a, a, a szokásos mederbe a Brexit-tel kapcsolatos népszavazás után elfogadtuk a pozsonyi e, úti tervet, amely e, részben konkrét célokra e, koncentrál, amelyek fontosak az állampolgárok számára, és ezt nagyon komolyan vette, nagyon e, komoly prioritásként kezeli az elnökségünk, és tényleg szeretnénk konkrétumokat letenni az állampolgárok elé december végéig. Még konkrétabban szerettünk volna az európai határ, illetve parti őrsége kapcsolatos menetrendet végrehajtani, és ez, ahogy közeledik az év vége, most már elmondhatjuk, hogy nem csak papíról létezik, hanem a valóságban is ezt a fél év, a fél év során sikerült a párizsi megállapodás szerződés ratifikálásával is sikerült jelentős előrehaladást elérni, és lehetővé vált, hogy egy Marrakesben minden érintett részvételével legyen találkozás. Nem kell mondanom, hogy mennyire nehezek voltak ezek a tárgyalások, de sikerült a szitával kapcsolatban, az aláírással és előzetes megállapodással kapcsolatban is dőlőre jutni. Tegnapi konkrét kérdés a a geoblockinggal kapcsolatban is sikerült a tanácsban megállapodásra jutni. És amikor majd uh, Georgieva asszonynal is ö, beszélnek, láthatják, hogy a költségvetéssel, a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban is hasznos és sikeres tárgyalásokat folytattunk, illetve az MMF felülvizsgálatával kapcsolatában is. Nos, ami az AFKO-t illeti, az AFKO-val is fontos eredményeket sikerült elérnünk, előre haladtunk a az európai szavazási rendszer, szavazási joggal kapcsolatos vitában, tárgyalásokban, akkor az Európai Parlament vizsgálati jogával kapcsolatban is haladtunk előre, illetve előkészítő szakaszban vagyok, vagyunk az átláthatósággal kapcsolatos intézmény közé megállapodással kapcsolatban az Európai Bizottsággal. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel a kérdésekben voltak hasznos ülések, és sikerült előrehadást elérnünk. Konkrét ügyek, először is az európai szavazati rendszer. A tanács részéről világos cél, hogy erősítsük a szavazók érdeklődését, növeljük a részvételi arányokat. Ez egy nagyon nagy kihívás. Ezt mindannyian jól tudjuk. Konkrétabban a javaslatról. Próbáltuk feltérképezni a tanácsban a helyzetet a különböző javaslat, a javaslat különböző eleveivel kapcsolatban, és hogy nagyon őszinte legyek, a parlamenti javaslatának bizonyos elemeit nagyon nehéz lesz, vagy kapcsolatban nagyon nehéz lesz e, egyhangú döntést elérni a tagországok között, de próbáltunk olyan elemeket találni, amelyek erőrelépést jelenthetnek, és ahol egy jobb keretet tudunk teremteni az európai parlamenti választások számára. A mi szerepünk, mint elnökség szerepe, először is az, hogy ezeket a tárgyalásokat a tanácson belül elősegítsük, és segítsünk konszenzusra jutni, legalábbis a javaslat bizonyos elemeivel kapcsolatban. Nyilván voltak munkacsoporti ülések, holnap is lesz koreperrenk belül ezzel kapcsolatosan egy ülés és vita, és remélem, hogy ezt követően a bizottsághoz azzal jöhetek vissza, hogy már tudok, tudom jelezni, hogy melyek a, egy jövőbeli megállapodás lehetséges elemei. Tudom, hogy uh, uh, halad az idő, és tényleg igyekeztünk a nagy figyelmet fordítani erre a, uh, az elnökségünk során, azért, hogy ezeket a tárgyalásokat le lehessen zárni a jövő év első felében. A de azt is hadd, mondjam, hadd mondjak el, hadd mondjak meg egy dolgot nagyon őszintén, ami erősíteni nem csak a részvételt az emberek részéről, hanem erősíteni a politikai folyamatokat is a tagországokban. Tehát jobb feltételeket teremtünk, jobb kereteket, de alapvetően arról van szó, hogy az parlamenti választások fontos részei a, ennek a folyamatnak fontos részei a tagországon belüli folyamatok. Itt is kiigazításokra lehet szükség közigazgatási jellegű, de oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan tudjuk erősíteni a részvételeket, és ebben van nagy szerepe a nemzeti parlamenteknek és illetve a, a nemzeti politikusoknak. Az Unió, az Európai Unió, az Európai Parlament vizsgálati jogával kapcsolatban azt gondolom, hogy itt megállapodtunk a, a az elkövetkezőkről a, a bizottsággal, a parlamenttel elfogadtunk egy anyagot, abban állapodtunk meg, hogy hivatalos tárgyalásokat kezdünk, és az új szövegezésre van szüksége a parlament javaslatával kapcsolatban. Tudomásul vettük, hogy ez az Európai Parlament vállán nyugszik ennek a felelőssége. E, megállapodtunk abban, hogy informális eszmecserét fognak folytatni a jogi szolgálatok a három e, intézmény, ugye a bizottság, a tanács és a parlament részéről, és ennek az a célja, hogy pontosítsuk a jogi, illetve intézményi e, kérdéseket, és tisztázzuk ezeket. De hát az is fontos, hogy itt egy közös egyetértésre jussunk, és elősegítsük a jogi szolgálatok közötti kapcsolatot, ezt támogassuk, és tisztázzuk azt a keretet, amelyben előre tudunk haladni a jövőben. Nos, én biztatnék arra, hogy ezt a, a jogi szolgálatoknak az első ilyen találkozóját a lehető leghamarabb bonyolítsuk le. Ami a, az unió intézményének a jövőbeli fejlődését illeti konkrétan blog úr és Bresso úr asszony jelentésére gondolok az Európai Unió működésével kapcsolatban, Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, illetve a jelenlegi intézményi felállással kapcsolatos változás, illetve fejleményekkel kapcsolatban meg tudom erősíteni, hogy elnökségként várjuk ezeket a jelentéseket, hogyha elfogad, amikor az elfogadja az AFKO, illetve a plenáris és úgy tudjuk ugye, hogy ez a jövő év első felében fog erre sor kerülni. Úgyhogy még egyszer köszönöm a meghívást. Pró igyekeztem kontextusba helyezni azt, egy átfogó képet adni arról, hogy hogyan is állnak a dolgok az AFKO érintő munkában. Úgyhogy köszönöm, elnök asszony, elnök. Köszönöm szépen azok kedvéért mondom, akik most csatlakoznak hozzánk, hogy mivel Javacsik nagykövet úrnak a szlovák elnökség részéről trialógus ülésen kell részt vennie, ezért a hivatalos ülés megkezdése előtt adtunk meg neki a szót, hogy meghallgathassuk őt. Csak így tudtuk megoldani azt, hogy az elnökség részéről a nagykövet úr is hozzá tudjon szólni, fel tudjon szólalni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagykövet úr, és remélem, hogy az, ezeket a dolgokat sikerül elérni, és nagyon köszönöm. Tudom, hogy nagyon sok dolog van a végleges, vagy nem fed, az örök elnökség alatt nem véglegesített, de nem sokára véglegesíthető eredmény a vizsgálati joggal kapcsolatban, a választó jogi rendszerrel kapcsolatban, választói joggal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, nagyon nehéz dosszék voltak ezek, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy, hogy adott egy ilyen áttekintést az elnökség munkájáról. Köszönöm még egyszer. Um, Kedves kollégák, most hivatalosan is megkezdhetjük az ülésünket. Először is el szeretnék köszönni Javocsik nagykövet úrszól, aki az elnökséget képviseli, és üdvözlöm az Európai Bizottság alelnök asszonyát, Georgieva asszonyt. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött. Szeretném informálni önöket arról is, hogy sajnálatos módon a szlovák nemzeti tanácsban a 2017-es költségvetést szavazzák meg, éppen ezért a Robert Madej úr, aki velem elnökkelt volna ezen az ülésen, nem tudott eljönni Brüsszelbe, és a portugál nemzetgyűlés részéről a kollégáknak hasonló a helyzete, szintén ma szavazzák meg a 2017-es költségvetés Portugáliában, éppen ezért nem tudnak itt lenni. Szeretném azt is elmondani néhány szóban, emlékeztetve önöket arra, hogy az Európai Parlament minden lehetséges platformot kihasznál, annak érdekében, hogy politikai párbeszédet valósítson meg a nemzeti parlamentekkel, tehát hogy az AFKO évente megszervezi ezt a parlamentközi ülést a nemzeti parlamentekkel, és általában fontos témákat választunk ki ezekre az ülésekre. Úgy gondoljuk, hogy az európai nemzeti parlamenti képviselők hálózatán keresztül alakíthatjuk jobban az európai politikát, és sokkal nagyobb a hatásunk a politikák végrehajtására nemzeti szinten is. Remélem, hogy ez a találkozó a mai napon szintén elősegíti majd az együttműködést azok között, akik a polgárokat képviselik a különböző szinteken, kormányzati szinten és más szinteken. A következő év első felében is foglalkozunk még többet a nemzeti parlamentekkel, ugyanis Rangel kollégánk egy jelentésen dolgozik, amely kimondottan a szerződés rendelkezéseinek végrehajtásával és a nemzeti parlamentekkel foglalkozik, és ebben a jelentésben ő majd mindenkit felkér arra, hogy adják meg a véleményüket a témát illetően. Tehát ez a jövő első felében fog bekövetkezni, ő majd tehát önökkel meg fogja beszélni azt, hogy hogyan lehet e témában, a párbeszédben részt venni. A mai ülésünk, ahogy önök is tudják, a következő módon lesz struktúrálva. Két jelentésről beszélünk a délelőtt folyamán. Jávor Csik nagykövet úr is említette azt, hogy mennyire fontos az együttműködés a tanács és a parlament között. Van egyszer a vizsgálati az Európai Parlament vizsgálati jogának a kérdése, ez egy jelentés, a második rész pedig a, az Európai Választási Törvény felülvizsgálata. A, e, tehát két ilyen javaslat van, amelyek elősegítik azt, hogy mm, az Európai Parlament is betekintést nyerhessen a különböző témákba. Itt ugye egy transnacionális jellegű együttműködésről van szó, a választási törvény nagyon fontos, úgy gondolom mindenki számára a jelenlegi demokratikus deficites folyamatban sokkal jobban részt kell venniük az európai polgároknak ebben a folyamatban. Aztán pedig délután lesz egy vita az Európai Unió jövőjéről, ez kapcsolódik az alkotmányos, intézményes témákhoz, olyan témákról van szó, amelyekkel a jelenlegi jogi kereten belül tudunk foglalkozni. E, itt az Elmar Brock és Bressau asszony jelentéséről van szó, nevezetesen hogyan lehet a, jel, a hatályos szerződések értelmében és kontextusában dolgozni de természetesen a jelenlegi szerződéseken túl ö, is ö, elképzelhető folyamatok léteznek, erről is lesz szó. Aztán a polgárok perspektívája szempontjából fogjuk megvitatni a kérdést. Ezek a jelentések, amelyről szólok, részét képzik annak a folyamatnak, amely a parlament véleményét is tükrözi a jövőre vonatkozóan, abban a kontextusban, amelyben a tanács is dolgozik, a szlovák elnökség képviselője már beszélt erről a keretről, aztán a márciusi római szerződéssel kapcsolatos eseményekről. Továbbá abban a keretben képzeljük el ezt az egész folyamatot, amely a bizottság fehér könyvéhez kapcsolódik, ugyanis a bizottság javítani akar az, az Európai Unió különböző folyamatain, tehát ahogy tehát ezek a jelentések mind a vita tárgyát fogják képezni a mai nap során. Az ülések megszervezésével kapcsolatosan azt is el kell mondani, hogy kaptak önök is egy kérdőívet, amit kérünk, hogy töltsenek ki. Itt a felszólási idővel kapcsolatos is vannak kérések, és azzal kapcsolatosan is, hogy mi ilyen témában szeretnének felszólalni, töltsék ki a kérdőívet, valaki össze fogja majd ezt gyűjteni, meglátjuk, hogy mennyi idejük lesz. A kozák ülésein ugyanez a helyzet, Ennyit akartam bevezetésképpen elmondani, most pedig kérem a nemzeti parlamentek képviselőit és biztos asszonyt, Jávorcsik nagykövet úrat is kérem majd, hogy vegyenek részt a közös ebéden, a dél, délelőtti ülés után lesz a képviselői étteremben, a földszinten az ebéd. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság alelnökének, Szalina Georgieva biztos asszonynak, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Hübner asszony, nagyon köszönöm önöknek ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma délelőtt önökkel. Az első alelnök Franz Timmermans úrnak kellene itt ülnie, de ő jelenleg a, az éves párbeszéden elnököl a vallási vezetőkkel. Tisztelt tagok, képviselők, semmi újat nem fogok önöknek mondani, amikor is tényekkel kezdeném, nevezetesen az első tény, hogy a világ nagyon gyorsan változik. Nagyon sok a pozitív változás a világban, gazdagabbá lett a világunk. Jelenleg egy elmondható, hogy 83 trillió a GDP, és ez is azt jelenti, hogy nagyon pozitívak a fejlő, fejlődés, fejlemények, és több mint egy milliárd ember tudtunk a nagy szegénységből iktatni. Ez is azt jelzi, hogy nap mint nap komoly kívások előtt vagyunk, és az én unokám most már látja azt, hogy milyen hatalmas változásokra kerül sor, és én, mint jó nagymama, elmondom neki, hogy akkor, amikor én voltam fiatal, öt éves mondjuk, ahány éves ő most, akkor nem volt kompjúter, nem volt iPad, tehát, hogyha összehasonlítjuk a múlt időt a jelenlegivel, amikor mi ugye egyetemisták voltunk, és most mi a helyzet a telekommunikációban, az orvos technológiában, akkor drámai a fordulat, a drámai a változás, de nem mindig jó változások vannak, jó irányúak ezek a változások. A, az ideológiák is utaznak határokon át, és van, aki rossz ideológiát alakít ki. Az emberek szabad áramlása is nagyon nagy változásokat jelentett. Ha egyszerűen akarjuk mondani, akkor sokkal sérülékenyebb, törékenyebbé vált a világ. Nagyon sok a sok, a világban, még a saját szomszédságainkban is látjuk azt, hogy milyen nagy az instabilitás. A klímaváltozás kihatása már nem csak a jövőt érinti, már itt van, a, a, minket ma is a jelenben érint. Aztán van egy pénzügyi, financiális probléma is. Tudjuk azt, hogy a sankái értéktős, de is mennyire sok alatt van. Látjuk azt, hogy az utóbbi hét évben mi is történt. Látjuk azt, hogy az egyik válságból a másikba megyünk át. Gazdasági válság, görögországi válság, menekült válság, most látjuk azt, hogy milyen politikai sok hullámokat jelentettek az, ang- az angliai választások. Tehát mindezek érintik ugye Európát, és látjuk azt, hogy az emberek Európában is aggodalmaskodnak, nyugtalanok, az Egyesült Államokban úgy szintén, és látjuk, hogy mely politikai tendenciák léteznek, ezeket nagyon komolyan kell venni. A populizmus természetesen itt van a szemünk előtt mindenhol, és mindez azt jelenti, hogy jelenleg Európában olyan szinten vagyunk, amikor is az emberek nagy része úgy, úgy gondolja, hogy az aranykor már mögöttünk van. És mindez sajnálatos módon sok esetben azt teszi velünk, hogy elfelejtjük, hogy mennyire jó az Európai Unió. Elfelejtjük azt, hogy mi itt 500 millióan vagyunk Európában, de van, vannak, akik ugye a vasfüggöny mögül jöttek Európába. Ezt elfelejtjük, elfelejtjük azt, hogy még mindig a legnagyobb gazdaságot képviseljük Euró, a világon, és nagyon könnyű mindezt elfelejteni akkor, amikor ilyen sok hullámoknak vagyunk kitéve mi lesz a mi lehetséges választásunk, mik az opciók. Ugye a, a világ változik, és akkor Európának is változnia kell, az Európai Uniónak is változnia kell, milyen irányba változunk, milyen irányba fognak változni a gyerekeink. Én azt remélem, hogy ezt a bizonytalan korszakot Európában mindenképpen felül tudjuk majd múlni, hogy lesz a bátor, meg lesz a bátorságunk, hogy Európát jobbá alakítsuk. Majd visszatérek a fehér könyvre, de még arról szeretnék beszélni, hogy melyek a lehetőségek a, a változásra. Először is az Európai Uniót sokkal aktívabbá kell tenni abban az értelemben, hogy ellen tudjon állni a különböző sokkoknak, hogy sokkal gyorsabb válaszokat adjon a döntéseiben, és ezt a változást lehetővé tegyük. Én a költségvetési biztos vagyok, és nagyon sok a lehetőségünk a nemzeti parlamenteknél is, az Európai Unióban is. Nagyon sokat tettünk már akkor, amikor a jelenlegi pénzügyi keretről megtettük a vitát. Az Európai Parlament ragaszkodott ahhoz, hogy rugalmasabb legyen a költségvetés, hogy úgy alakítsuk a költségvetést, ahogy arra majd szükség lesz a változásoknak megfelelően. Há, meg kell háromszorozni, háromszorozni például a költségvetést a menekült témában, jelenleg 16 milliárdnál tartunk, ak- amikor elkezdődött a válság, elindítottuk azt a folyamatot, amelyben a munkánkat csak a csak két prioritásra ö, fókuszáljuk. Tehát a beruházások és a ö, foglalkoztatás, valamint a biztonság kérdésére. Nem 20-ra meg 100-ra, csak két prioritásra koncentráltunk. Jelenleg azonban nem elég, ami rendelkezésre áll a költségvetésben, a következő több éves pénzügyi keretnek még inkább lehetővé kell tenni, hogy a, egyfajta puffer zónát hozzon létre a sokkok kivédésére. Mário Monti, akit én nagyra képvis, nagyon nagyra értékelek, ugye ő azt mondaná, hogy modernizálni kell a költségvetésünket, azzal kapcsolatosan, hogy honnan lesznek a bevétele, tele, bevételeink, és hogy mire költjük azokat. Tehát e, ezek e, szükségesek ahhoz, hogy egy sikeres Európai Uniót tudjunk e, biztosítani. El kell mondanunk, hogy a szelektivitás is nagyon fontos, hogy eldöntsük, hogy mi az, amit európai szinten oldunk meg. Oda kell hallgatni az állampolgárainkra, önökre, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az, amit európai szinten kell megoldani, mi az, amit jobban lehet a tagállami szinten megoldani. És az is nagyon fontos, hogy ez a demokratikus döntéshozatali rendszerek is része legyen, de kevésbé eh, kell, hogy ez eh, terhes legyen ez a rendszer. Fontos, hogy eh, újra kitaláljuk a megoldásainkat. Ez számít, számunkra azt jelenti, hogy délután fogunk erről még vitatkozni, amikor a jelentést majd előterjesztjük. A bizottságnak a hozzájárulása az az, hogy segítsen Európai Uniónak újra kitalálnia önmagát. A fehér könyv az fog foglalkozni az Európai Unió jövőjével, és ugyanilyen fontos a gazdasági és pénzügyi uniónak a jövőjével is. Természetesen ez egy és ugyanaz, de ugyanakkor mégiscsak sajátosságai vannak, és ez fontos megnézni, hogy hogyan látjuk a pénzügyi uniónak is a továbbfejlődését. Az elmúlt évek során megjelentősen nagy mértékben arra koncentráltunk, hogy bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni, és ezeket gyorsan végrehajtani, méghozzá olyan gyorsasággal, ami megfelel az állampolgárok igényeinek. Például hat hónap alatt létrehoztuk az új ügynökséget, amely a határőrizettel és vámőrizettel foglalkozik, Hét éve vagyok itt, de még ilyen gyorsan semmit nem láttam, amit létre tudtunk volna hozni. Tanács, bizottság, parlament összefogott, mert fontos, hogy a külső határainkat megfelelően védjük. A belső határok kezdtek problémássá válni, és ez döntő fontosságú az Európai Unió jövője szempontjából. A kérdés, hogy hogyan tudunk döntéseket hozni és végrehajtani ugyanilyen sebességgel egyéb területeken. Hogyan tudjuk ezt a tapasztalatot alkalmazni a mindennapi ügyek intézésében? Miért ez a, ez a kivételes, és miért nem ez az alapszabály? Az elvárásaim között szerepel az az, hogy önök itt vitatkozni fognak nyilván elég komolyan arról, hogy hogyan lehet a lakosság hangját még jobban hallatni, mert amit az elmúlt években tapasztaltam, és valamennyien tapasztaltunk, Azaz, hogy nagyon sok ö, újjal mutogatás történik. A tagállamok mutogatnak Brüsszelre, és azt mondják, hogy ez mind a Brüsszel hibája. Elismerem, hogy valamikor pedig Brüsszel mutogat a tagállamokra. Természetesen ennek véget kell venni, az ilyen küzdelmet egymás ellen meg kell szüntetnünk, mert a viharos tengeren együtt kell hajóznunk, és senki sem mondhatja azt, hogy a másik a hibás, és hogy a, a hajónak az egyik sarka az már süllyed, mert egy hajóban nevezünk. Tehát az nagyon egyszerű lenne az üzenetem, ami volt kezdetben is, hogy igen, költségvetésre szükségünk van, pénzre szükségünk van, hogy a mai és a holnap nehézségeivel megküzdjünk, de még ennél is inkább szükség van az egységre, a tagállamok egységére, az intézmények egységére, az európai emberek egységére, annak érdekében, hogy meg tudjunk küzdeni azokkal a feladatokkal, amelyek sok kellemetlen tapasztalatot is jelentettek sokak számára. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen, biztos asszony. Tapsolni nem szoktunk, úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt, de nagyon hálásak vagyunk, hogy elmondta, hogy mondta. A költségvetés az mindig egy rendkívül nehéz kérdés, és ugyanakkor rendkívül fontos is, de hogy ön is elmondta, a bizottság is dolgozik, és szerintem ez nagyon fontos valamennyiünk számára, hogy pontosan lássuk, hogy hogyan tudjuk a fehér könyvet ütemtervé alakítani, és aztán összeolvasztani az egyéb úti tervekkel és a jövőre vonatkozó szükséges változásokkal. Tehát még egyszer nagyon köszönöm, hogy elmondta, azt is tudom, hogy önnek lehet, hogy mennie kell, ha tud, akkor maradjon, ön dönti el, hogy mikor kell mennie. Kedves kollégák, akkor most rátérnénk a napirendünk első pontjára, ami a parlament vizsgálati jogával foglalkozik. Ramon Haureginek adnám át a szót, de amíg ő beszél, megkérném önöket, hogy ugyanakkor jelezzék azt, hogy ki az, aki hozzá szeretne majd szólni, hogy lássuk, hogy hányan vannak, és mennyi időt tudunk egy-egy hozzászólónak adni ugye az előző jogalkotási időszaktól folyik ez a tevékenység, ez egy nagyon fontos kérdés, az egyik legnehezebb ügy is, mert még az is, ahogy az a szerződésekben szerepel ez az eljárás, hogy hogy lehet ezt a jogszabályt alkalmazni, rendkívül bonyolult, nehézkes. Ugyanakkor nagyon jelentős különbségek is vannak a különböző intézmények vélemények között, különösen, hogyha a tanács és a parlament véleményét nézzük, ez még csak fokozza a nehézségeket a szerződések értelmezése során. Ezt azért mondom már most, hogy Ramonnak ne erre kelljen koncentrálnia, remélem, hogy konstruktív dolgokat fog mondani. Az elmúlt két évben alig tudtunk haladni ezzel a témával, mert ezek a nehézségek nagyon lelassították a dolgokat, de a szlovák elnökség nagyon sokat segített, de még most is nagyon hosszú az út, és szeretném, hogyha azt is megértenék, hogy vannak bizonyos folyamatok, e, szabálytalanságok Európában, amelyek, hogyha nem lépünk fel európai szinten, nemzeti szint felett, akkor nem fogjuk tudni megoldani. Ilyenek például a Panama dokumentum, az adó szakbizottság is adott ilyeneket, tehát ezek alapvetően fontosak az állampolgárok szempontjából, az állampolgárok véleménye szempontjából is nagyon fontos, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudunk előrelépni. Ezért fontos ez a vizsgálati joggal kapcsolatos szabályozásnak a kérdése Fontos, hogy egy irányba húzzunk, dolgozzunk és gondolkodjunk. Ezért ilyen, tartjuk ezt ennyire fontosnak, és ezért is tűztük ezt a témát a közös megbeszélésünk napirendjére. Most pedig akkor Ramon Haueriginek adnám meg a szót, aki a jelentéstevője ennek a rendkívül bonyolult portfóliónak. Köszönöm szépen, elnök asszony! és jó napot kívánok, biztos asszony, és üdvözlöm őket, és minden nemzeti parlament képviselőjét is üdvözlöm. A vita, amelyre most összejöttünk itt önökkel együtt, olyan kérdésekből indult ki, amelyekkel a parlament a vizsgálati bizottságoknak a szabályozását szeretné elérni. Ugye nyilván tudják, hogy a parlamenti vizsgáló bizottság az egy parlamenti jogkör, ami lehetővé teszi, hogy fokozottabb legyen a parlamenti ellenőrzés. A parlamentnek különböző jogai vannak, annak érdekében, hogy adott esetben vizsgálatot indítson, hogyha valamilyen jogsérül, vagy valamilyen jogszabályt nem megfelelően alkalmaznak a köz az intézmények. A Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek egy ilyen jogot adott, és ez az egyik olyan téma, amiben az Európai Parlamentnek jogalkotási lehetősége is van, és ennek a háznak kezdeményezési joga is van. Az egyéb kérdésekben természetesen mindig azt kell megvárnunk, amit a bizottság javasol, illetve kezdeményez. És amikor elkezdtük ennek a ö, vizsgálati bizottság létrehozásával kapcsolatos jogokat, akkor egy ö, politikai problémába ütköztünk, mert az Európai Tanács, amely a 28 tagállamot fogja össze, nem ért egyet, azzal az értelmezéssel, amelyet a parlament szeretne alkalmazni, és ahogyan létre szeretné hozni a vizsgálóbizottságokat, illetve azzal a hatalmi körrel, amivel ezek a vizsgálati bizottságok rendelkeznének. És hát itt eh, vannak surlódási pontok a tagállami hatóságokkal is, illetve a nemzeti parlamentekkel annak ellenére, hogy a bizottsággal együtt gyümölcsöző párbeszédet, sőt azt is mondhatnám, hogy pozitív párbeszédet folytatunk, a tanács megkérdőjelezi, illetve korlátozza a parlament jogalkotási képességét, kompetenciáját, amelyel a parlament szeretne élni a vizsgálatok folytatásához. Most hol is vannak a problémák? Azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk önöket is valójában, mert a tanács, amikor tárgyal a parlamenttel, akkor mindig azzal jön, hát a tagállamok nem akarják, hogy önöknek ilyen szintű jogkörük legyen a vizsgálati kérdésekben. Természetesen mindig az európai intézményekről beszélünk. De az is lehetséges, hogy az európai jognak egy diszfunkciója sért vagy érint több tag, európai tagállamot is, vagy egyet, előfordulhat az európai szabályozásban is, hogy a tagállamok nem megfelelően működnek. Tehát az Európai Parlament vizsgálati bizottsága ilyen esetben elmegy egy tagállamba, és megkéri, hogy bizonyos lépések történjenek meg. Amikor ezeket a képességeket, lehetőségeket szabályozzuk, akkor többek között arról a jogról beszélünk, hogy az Európa Parlamenti Bizottságnak azt kérheti például egy tagállami kormánytól, hogy adjanak meg bizonyos eh, tájékoztatást, információt az Európai Parlament Vizsgáló Bizottságnak egy adott témában, például konkrétan a 12-es eh, cikke a szabályzatunknak azt mondja, hogy olyan esetekben, amikor az Európai Unió joga sérül, vagy nem megfelelően kerül ez végrehajtásra, és amikor ez egy nemzeti tagállami hatóságot vagy egy intézményt érint, akkor megkérheti az Európai Parlament az adott tagállam nemzeti parlamentjét, hogy működjön egy együtt az Európai Parlament vizsgálatában. Ez, ebben az esetben az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel parlamentközi megállapodásokat hozhat létre. És itt mindjárt felvetődik az első kérdés, észszerű-e az önök véleménye szerint, hogy a nemzeti parlamentek kötelesek legyenek együttműködni az Európai Parlamenttel akkor, vagy olyan esetben, amikor vizsgálatot indítanak egy diszfunkció miatt, vagy az európai jog alkalmazása miatt? Ez az egyik kérdés. A 13. cikkben ottan azt a lehetőségét szabályozzuk, hogy az Európai Parlament az adott helyszínen vizsgálatot folytathasson, úgymond terepen, az adott kérdésben, és az Európai Parlament hogyan lehet jelen az adott tagállamban, bármelyik tagállamról is legyen szó, hogyan folytathat vizsgálatot a helyszínen, és vizsgálhatja meg, hogy ez az adott esemény dolog, ö, vizsgálatot érdemel -e. És gondolják elnök, hogy helyes, jó az, hogyha a parlament odautazik. A 14-es cikk a dokumentumok átadásáról ö, rendelkezik, és ez minden parlamenti vizsgálóbizottságot érint, tehát az Európai Parlament vizsgálóbizottsága az adott tagállamtól kérheti, vagy a tagállamoktól kérheti, hogy dokumentumokat adjanak. Előfordul, hogy több tagállam is érintett egy-egy vizsgálatban. Az európai szabályozás alkalmazása a tagállamokban, hogy ezek a dokumentumok átadásra kerüljenek, megint csak van bizonyos konfliktus a nemzeti joggal ami lehetővé teszi, hogy ezeket a dokumentumokat vagy információkat átadják, különösen amikor ezeket bizalmasnak tekinti az adott tagállam. És folytathatnám még ezt például a tanúkkal kapcsolatban. A vizsgáló bizottság az Európai Parlament szabályozása szerint kérheti bármely szemétől, európai szemétől, hogy jöjjön el, és a vizsgáló bizottság előtt tegyen tanúvallomást. Ez a 15-ös cikke a házszabálynak amely, lehet, amely arra ö, kötelez minden megidézett szemét, hogy az Európai Parlament előtt ö, jelenjen meg. És a, az Európai Parlament Vizsgáló Bizottsága ezt a kérést a kompetens az illetékes nemzeti hatóságnak adja -e át abban a tagállamban, ahol az illető lakhelyel bír, és tisztességes együttműködést kér, illetve a vonatkozó együttműködési jogi szabályok értelmében fogják kérni, beidézni az adott szemét az Európai Parlament vizsgálóbizottság elé. Tehát figyelembe vesszük -e az, és tiszteletben tartjuk azt, hogy a nemzeti illetékes hatóság idézi be az Európai Parlament elé azt a szemét, akit szeretnének tanúként meghallgatni. Hasonlóképpen a vizsgáló bizottságnak lehetősége van arra, hogy a tagállam állami tisztviselői vagy kormányképviselői ugyancsak tanulvallomást tegyenek az Európai Parlament Vizsgáló Bizottsága előtt és ebben az esetben hasonló probléma vetődik fel, mert az idézést a az adott tagállam illetékes hatóságán, kormányán keresztül kell megtenni. És ez azzal végződik, hogy adott esetben kényszerítő erővel is bír a, az Európai Parlament Vizsgálóbizottsága, hogy nyomást gyakoroljon azon tisztviselőkre, akik beidézésre kerülnek mert ha nem tudunk egy ilyen lehetőséggel élni, hogy szankcionálhassuk is a beidézett személyeket, akkor tulajdonképpen előfordulhatna, hogy ezek a személyek figyelmen kívül hagyják az idézést és ahogy a nemzeti parlamentek eh, vizsgáló bizottságoknak is lehetőségük van szankcionálni azt a szemét, aki nem működik együtt, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament vizsgáló bizottságának is kell, hogy legyen ilyen lehetősége, figyelembe véve a tagállam nemzeti parlamentét, illetve annak jogszabályait, és kérje azt, hogy saját szankcionálási lehetőségeit alkalmazza azon személyekkel, akik nem működnek össze az Európai Parlamenti Vizsgálóbizottsággal. Nagyon jól megértik, gondolom ön is, hogy esetleg akkor senki nem működne együtt. Tehát tagállamokkal együtt kell működni ahhoz, hogy az a rendszer, amelyel egy, minden egyes tagállam rendelkezik, hogy megfelelő szankciókat érvényesítsenek olyan magatartásra, amely nem együttműködő, az elfogadásra kerüljön az Európai Parlamentbe is. Tehát nem arról van szó, hogy európai funkciót hozunk létre, egyébként erre nincs is jogunk. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy olyan kompetencia, ami a nemzeti parlamentek szintjén van. De ha azt kérjük, hogy az együttműködés keretében az Európai Parlament vizsgáló bizottsága egy vagy több tagállamot megkérhessen arra, hogy a rendszert, ami önállók létezik a vizsgáló bizottságok esetében, saját hazájukban, akkor kérhessük azt, hogy ugyanez legyen alkalmazandó akkor is, hogyha az Európai Parlament együttműködést kér. Tisztelt elnök asszony, mindjárt befejezem. Amit szeretnénk, az először is az önök véleményének a megismerése, ugyanis gyakran azt mondják, hogy a tanács, amely a 28 tagállamot képviseli, súlyos elemetései vannak a tanácsnak, mert az Európai Parlament olyan ö, ilyen rendszert szabályozást akar létrehozni, és ezzel nem tudunk egyetérteni. Nem tudjuk ezt elfogadni a tanács jóváhagyása nélkül, mert a Lisszaboni szerződés megköveteli, hogy egy ilyen szabályozás, ami az Európai Parlament vizsgáló bizottságát szabályozza, az előzetes hozzájárulását kell a tanácsnak és a bizottságnak is adnia. A tanács pedig azt mondja, hogy hát a tagállamok nem akarják ezt elfogadni, és ezt a hatalmi kört nem akarják elfogadni, hogy önök ilyennel rendelkezzenek vizsgálati ügyekben, amelyek amely megjelenhet. Két vizsgálóbizottságban, az egyik a Panama ö, dokumentumokkal, a másik pedig a ö, széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. És a szabálytalan vizsgálat magatartás például a gépkocsi kibocsátásával kapcsolatban is felvetődhet. Tehát ez az a vita, amit szeretnénk itt lefolytatni, és amivel kapcsolatban szeretnénk megismerni az önök véleményét, és ezek azok a magyarázatok, amit előre kívántam bocsájtani. Köszönöm szépen, mondja Rámon. We have Enrico Forti, director. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről is van kolléga, az ő kompetenciájukba tartoznak a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd és kapcsolattartás. Az igazgató úr is majd fog az elhangzottakra reagálni. Csak négyen kérték a szót ebben a témában, ami az, vagy azt jelenti, hogy nem túl népszerű ez a kérdés a nemzeti parlamentek körében. Amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, még sose láttam olyat, hogy ne lett volna időkorlát a hozzászólásokra, mert általában kifutunk a, a, az időből, de most nem fogok időkorlátot szedni, csak kérem, hogy próbáljunk a témára szora, szorítkozni. Azsubalis Aldronius kért szót Litvániából, akinek meg is adom a szót. Tessék parancsolni. Elnézést kérek, elnök asszony. A következő napirendi pontot szeretnék hozzászólni, elnézést kérek. Elnök. Mm, nagyszerű. Akkor Kazimi Suzsázdeszki úr következik. Elnök asszony, kedves kollégák! Ez a kérdés jól mutatja azokat az alkotmányos problémákat és nem intézményi dilém, dilemmákat, amelyek az unió és a tagállamok közötti kapcsolatot terelik. Már korábbi vitákban elmondtam a jelentéssel, kollégánk jelentésével kapcsolatban, amely ugye az Európai Parlament vizsgálati jogáról szól. Elviekben tiszteletben kell tartani az Európa intézmények önrendelkezési jogát, hogy magukat igazgathassák. Az Európai Parlament vizsgálati jogát pedig európai intézményekre kell koncern, kon, korlátozni, ugyanúgy, mint ahogy a nemzeti ügyekben is a, ezek ellenőrzése a nemzeti hatóságok és intézmények hatásköre és feladata. Tehát lehet, hogy ez nem uh, ideális, elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a nemzeti hatóságok és uh, szervek hatáskörébe lépnénk be egy ilyen vizsgálattal, de a hatáskörök elválasztását tiszteletben kell tartani. Ezeket a jogosítványok, például a, a büntető hatóságok esetén Ebből az következik, hogy az Európai Parlament részéről az ellenőrzés miniszterek és egyéb tisztségviselők, vagy egyéb tagállamok felett gyakorolja. Tehát azt gondolom, hogy itt önkorlátozásra van szükség a mi részünkről, az Európai Parlament részéről, és akkor így tudnánk előre haladni ebben a munkában. De érdekes a nemzeti parlamentek képviselőinek véleményét is meghallgatni. Spanyolországból Antics úr, Francisco Antics. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy Értem a jelentés célját, és azt, hogy együtt kell működni a nemzeti parlamenteknek az Európai Parlament vizsgálatában. És hogy elszámoltathatóbbak legyenek a tagországok, illetve az európai parlamentek, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az európai politikák jobban tudjanak működni, jobban lehessen őket kezelni, ezek átláthatóbbak legyenek. És ilyen módon elő tudjuk segíteni azt, hogy lássuk azt, hogy melyek működnek, hol van szükség változásra, és lássuk azt is, hogy valóban végrehajtódnak-e azok a dolgok, amelyeknek végre kell hajtódniuk. Ugye erősebb, nagyobb monetáris uniót szeretnénk, fiskális uniót, és úgy próbálunk összpontosítani dolgokat, betenni a közösbe, de azra is szükség van, hogy hogy adott esetben ezt létrehozzuk, és mindenki betegye a közösbe a magáit. De nyilván tiszteletben kell tartani az adott parlamentek kompetenciáját és nyilván, mint más kérdésekben is, lehetnek itt átfedések, lehetnek itt feszültségek, surlodások, ellentétek, és éppen ezért én azt javaslom, hogy próbáljunk meg ezeken felül emelkedni. És valahogy felül emelkedni az ellentéteinken, és együttműködni. Például az ilyen ülések keretében, ahol mindenki elmondhatja a meglátását és az elképzeléseit, de általánosságban véve támogatom azt az ötletet, hogy ebbe az irányba munkálkodjunk, hiszen össze tudjuk tenni a közösbe mindenki a magáit elnök. Úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban tehát az Euró, sem az Európai Parlament, sem a Nemzeti Parlamentek részéről nem kérte senki a szót. Ugye ez az az eljárás, ahol ahol a parlamentnek, mind a tanácsnak, mind a bizottságnak az egyetértésére szüksége van, úgyhogy most meg is adom a szót a a bizottság képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen nem akarnám vesztegetni ezt a lehetőséget, hogy szólhassak mind az európai, mind a nemzeti parlamentekhez, de azt gondolom, hogy néhány szóval tudnám segíteni a folyamatot. A vizsgálati joggal kapcsolatban valós, valódi lehetőség áll előttünk, hogy tényleg haladjunk előre. Ezt a szabályozást, ennek a szabályozásnak köszönhetünk jó néhány vizsgálatot, és látunk ezekben sikereseket, de látunk gyengeségeket is, harmonizáció hiányát, például a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésében lehet, hogy modernizálni kell a bizonyos gyakorlatokat, amikor ezt lefolytatjuk valós lehetőség mutatkozik arra, hogy modernizáljuk ezt a jogszabályt. Meg kell nézni azt, hogy mi történik ma, milyen, mi, tör, mik hangzottak el ebben a párbeszédben, tehát hogyha ha van bár, utólag is bármiféle észrevételük, mi ezt nagyon hasznosnak találnánk, mert hiszen jobban látnánk azt a képet, hogy az uniós hatóságok, illetve nemzeti hatóságok hogyan tudnának jobban együtt ö, működni ezen vizsgálatok ö, során és kérdésében. De van egy olyan elem, amikor ö, elmúlt alkalommal beszéltünk erről a szlovák elnökséggel, nevezetesen hogy nézzük meg, hogy milyen tanulságok van. Van két nagyon fontos vizsgáló, aktív vizsgáló bizottságunk, ahol halad előre a munka. Az egyik célja, az egyik nem sokára eléri a jelentést, sikerül letenni az asztalra, másik majd később várható, később várható 2017 során. És nagyon fontos, hogy az ember, amikor az ember egy jogalkotási javaslatot tesz le az asztalra, akkor meg kell vizsgálni ennek a hatását, és a bizottság e, ebben elkötelezett. A mi részünkről teljesen világos, hogy nagyon üdvözölnénk ezt a felővizsgálatot ezekkel az elemekkel kapcsolatban. Néhány szót szerettem volna szólni a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködésről, amelyet ö, főleg az unióval kapcsolatos beszéd után ö, ö, tettünk a különböző kamarákkal, ö, felvettük a kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy a bizottság majdnem 500 látogatást tett formálisat, informálisat a nemzeti parlamenteknél a jelenlegi mandátum kezdete óta, és ezt nem csak azért mondom, mert ez az én asztalom, hanem azért is, mert nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködést, és ebben az ügyben is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az önök elképzeléseit, észrevételeit, meglátásait is meghallgathassuk, elnök. Mielőtt visszaadnám a szót az előadónknak, szeretnék egy dolgot mondani, és remélem, hogy jól fogják venni, pozitívan fogadják. Ebben a dossziéban nincs közvetlen szerepe a nemzeti parlamenteknek. Nem úgy, mint a, a szavazati jogból joga kapcsolatos ügyben. Ebben a kérdésben itt a játszma a parlament, a tanács és a bizottság között zajlik, és szükséges mindhárom intézmény egyetértése, minősített többségre van szükség a tanácsban, illetve hát a bizottság egyetértésére, áldására. De el tudom képzelni, hogy önök, mint nemzeti parlamentek megkérdezhetnék a kormányaikat, amióta ugye ezen dolgoztunk, hogy mi az ő álláspontjuk ezzel kapcsolatban, hiszen azt látjuk, hogy itt közös érdekünk van a nemzeti parlamentkel, hogy tudjunk teljesíteni ö, olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek fontosak az állampolgárák számára, akik az egyenlő bánásmódot szeretnék látni, és néznek a, a kormányukra, néznek az európai intézményekre, tekintenek, és szeretnék azt látni, hogy foglalkoznak ezek az intézmények a, a számukra fontos kérdésekkel. Mhm. Például gondoljunk a, a korrekt, méltányos adóztatással foglalkozó, illetve a Panama papírokkal foglalkozó bizottságra gondolok, csak példa kedvéért. Tehát úgy gondoljuk, hogy önök igenis tudnának politikai szerepet játszani ebben, hogyha ö, érdekeltek abban, hogy az Európai Parlament ö, szerepe ebbe az irányba mozduljon el, fejlődjön ezekben a fontos kérdésekben. És akkor most vissza is adnám a Ramonnak az előadónknak, hogy hát ha van még hozzáfűzni valója. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a véleményeket, még ha nem is kaptam sok véleményt. Három dologra szeretnék reflektálni, ezek úgy gondolom, hogy fontos dolgok. Először is Szeretném ismét, megismételni, hogy a Lisszaboni szerződés, és ez nem véletlen, lehetővé tette az Európai Parlament számára, hogy ezt a jogot gyakorolja. Hogyha figyelembe vesszük a nép szuverenitását, amit képvisel az Európai Parlament, ugye tudják, ugyanazon a napon választanak Európában európai parlamenti képviselőket. Tehát itt 500 millió ember ugyanazon a napon választ, tehát megvan a legitimitásunk. Az Európai Parlament képviseli az európai polgárokat, és ez kapcsolódik, ez a tény, a vizsgálati joghoz. Melesleg az világon mindenhol így működik a parlament. A Lisszaboni szerződés kimondottan az Európai Parlamentnek megadja azt a jogot, hogy ezt gyakorolja. Egy második dolog. Itt nem EU, új európai jogról van szó, nem ezt akarjuk megvalósítani, amely meggyengítené a nemzeti parlamentek jogait. Nem, ez, ez a gondolat teljesen távol áll tőlünk. Például a büntető jog az teljesen nemzeti hatáskörbe tartozik. Nem olyan rendszerről van szó, amely meggyengítené az, a nemzeti parlamentek jogait. Mi csak azt mondjuk, hogy akkor, amikor egy vizsgálat egy konkrét országhoz kapcsolódik, akkor természetesen a büntető, azon ország büntető joga vonatkozik az adott tanúra vagy személyre, akit meg akarunk hallgatni. Néhány hónappal ezelőtt Európában volt egy nagy botrány. A LuxLeaks botrány. Ez azt jelentette, hogy egy állam, vagy több állam, több, valószínűleg több állam, egy olyan fiskális politikát gyakorolt, amely de nem volt lojális mm, politika. Ugye egyes országok kárára gyakorolták ezt a politikát. Tehát ez teljesen nyilvánvaló lett volna, hogy az Európai Parlament ö, vizsgálódjon, ugye? Hogyha nem is egy kimondott vizsgálóbizottság, de egy információs bizottság vizsgálta volna a LuxLeaks-et. Aztán ott vannak a Panama papírok. A különböző országokban, például amikor csalásokra kerül sor, az Európai Parlamentnek van joga vizsgálatot indítani? Például a mezőgazdasági politikában, hogyha a csalásokra kerül sor. Igen, megvan a jogunk a vizsgálatra, kétségtelenül. Viszont van egy kérdés, amelyet ilyenkor fel kell tenni, nevezetesen az, hogy milyen hatáskörünk van, és meg kell egyezni a tanácssal és a bizottsággal ennek kapcsán. Például akkor, amikor kikérünk dokumentumokat, tudni kell, hogy ezek titkos dokumentumok, bizalmi jellegű dokumentumok, hogyha egy tanú azt kéri, például, hogy zárt ajtók mögött hallgassuk meg, akkor ezt a jogot el kell ismerni számára. És mindezt természetesen szabályozni kell. De kérem önöket, azt hiszem, hogy nem lehet kétségbe vonni azt a tényt, hogy az Európai Parlament az európai jogokat szabályozza például a, az Európai Unió ellen elkövetett sérelmek terén vizsgálati joggal él. Ugye például a, arról a botrányról ugye beszéltem, amiről beszéltem ezzel kapcsolatosan, az Európai Parlament reagálni fog az ilyen típusú botrányokra, hogy javítson a helyzeten, mert különben meggyengülnek az unió szabályai. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, lezárnám ezt a pontot ezzel, és áttérnénk a második témára, nevezetesen a vita az európai választási, szavazási jogtörvény felülvizsgálatáról van szó. Az egyik, én vagyok az, az egyik jelentéstevő, a második pedig Jó Leinen Németországból. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy néhány kollega már ponttal kapcsolatosan kért szót, de időközben, hogyha akar még valaki, akkor természetesen töltse ki a papírt. Csak úgy, mint a vizsgálati jog, az Európai Unió választási ö, törvénye egy teljesen speciális jog, ö, eljáráson megy keresztül, amelyet a parlament indíthat, az Európai Parlament, tudják, nagyon sok kezdeményezéssel él a jogalkotás terén. A 223.1-es cikke az Európai Unió szerződésében van egy javaslat tervezet ezzel kapcsolatosan, aztán megszavaztuk a plenáris javaslatát egyszerű többségi szavazással, és aztán a tanács következik, végül pedig a, e, ez úgy jelenik meg, mint a tanács javaslata, és az alkotó képviselők szavaznak végül az egész folyamatról, aztán a, a javaslatot, hát mi úgy hívjuk, hogy ratifikálni kell, de figyelembe kell venni a különböző alkotmányos eljárásokat a tagállamokban, tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat és rendszer. Az együttműködés az európai intézmények között fontos ezen a területen. Ugye az Európai Bizottságnak joga van kommentárt fűzni a dossziéhoz. Mi a parlament, ahogy már említettem, a parlamentnek lehetősége van két megközelítéshez. A szerződés értelmében javaslatot készíthetünk elő, egy, egy ö, egységes eljárás keretén belül a egy ilyen egységes eljárást tudunk kidolgozni az európai választásokra, vagy pedig egy második megközelítés, néhány közös elvet veszünk alapul, és ennek értelmében dolgozzuk ki a, az elveinket. Mi a, az egyszerűbb megközelítést választottuk, mert ez lehetővé teszi a, a nemzeti szintű munkát is. Úgy gondoljuk azonban, hogy nem igazán értékelték a tagállami szinten ezt az egyszerűbb megközelítést, amelyet a parlament választott. Arról is döntöttünk, hogy nagyon pragmatikusak leszünk, és a javaslatainkat korlátozzuk a pragmatikus megoldásokra, Először is fontos természetesen felülvizsgálni a jelen hatályos helyzetet. Nagyon sok minden változott az utóbbi időben, nagyon nagyok a kihívásaink, amelyekkel szembe kell nézni az Európai Uniónak, és éppen ezért a az Európai Unió és a polgárok közötti kapcsolat is megváltozott, adaptálódni kell, tehát a jogi kerettel is a jelenlegi helyzethez. Ahogy a biztos asszony is elmondta, a világ nagyon változik, Európának is változnia kell, és ki kell alakítani a kereteit ennek a jelenlegi helyzetnek, a változásoknak, a kihívásoknak. Látjuk azt is, hogy nagyon nagy, sok lehetőség van azzal kapcsolatosan, hogy egy tagállamban hogyan is szervezik meg a választásokat. Természetesen itt a cél az, hogy a két 2019-es választásokra mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a polgárok a választásokon. Ez egy nagyon komoly kihívás, ugye ebben a demokratikus deficites helyzetben számos konkrét témát javaslunk. Lehet, hogy már ezeket megnézték, mint ahogy Jávorcsik nagykövet úr is elmondta, nagyon komoly ö, megközelítése volt a szobán elnökségnek is a parlamenti javaslathoz. A luxemburgi, már a lett elnökség, aztán a luxemburgi, a holland elnökségek is már elindították ezt a munkát, most pedig a szlovák elnökség is úgy vélekedik, hogy egy komoly elkötelezettségre van szükség. Nagyon sok találkozóra került sor a munkacsoportokban, és a nagykövet úr is mondta, hogy holnap a koreper is ülésezik, és foglalkozik a javaslatunkkal. Éppen ezért őszintén reméljük, hogy a különböző elnökségek során ez a dosszié, ez a portfólió végül véglegesítésre kerül majd. Valószínűleg sokan tudják, hogy az országaikban a nemzeti szintű elfogadása ennek az új törvénynek időben kell, hogy végrehajtásra kerüljön, és az új törvény alapján kell eljárni, majd ez egy nagyon fontos dolog. Mielőtt átadnám a szót Jó Lájnennek, néhány szót még magáról a rendeletről. Ugye a tény az, hogy erről a javaslatról volt már eszmecserénk a politikai frakciók vezetőivel európai szinten, nagyon erőteljes politikai támogatást kaptunk, és ez lehetővé teszi, hogy az európai választásokon az európai pártok sokkal átláthatóbbak legyenek a logó és más területeken, hogy átláthatóbb legyen, hogy kire szavaznak a polgárok, milyen pártokra, kaptunk kommentárokat az Európai Unió különböző pártjaitól is. És akkor most megadom a szót Jó Lájnennak a javaslat bemutatására. En alle. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő fórum arra, hogy az európai választási jogról, jog reformjáról beszélünk. Az európai parlamentek és a nemzeti parlamenteknek közös az a felelőssége, hogy felhívják a polgárokat, hogy vegyenek részt az, egy, az európai parlamenti választásokon, hogy ez sikeresek legyenek. Hogy ezek komolyak, ezek a választások, ne valami másodosztályú futottak még fajta választás, és ebben az Európai Parlamentnek a szerepe ehhez képest sokkal fontosabb, mint jogalkotónak. Hiszen olyan törvényeket, szabályokat hoz, amely emberek millióinak életét befolyásolja. Tehát a nemzeti parlamenteknek ügyelniük kell arra, hogy javítsák ezeket a választási, ezt a választási részvételt. Vannak deficitek, ahogy Hübner asszony is rámutatott, hiszen 1976-os választói jog alapján, 40 éves törvény és eljárás alapján ö, ö, dolgozunk, tehát akkor azóta nagyon keveset változott, és látjuk azt is, hogy az európai választásokkal kapcsolatban van megoldandó probléma mondom rögtön a szkeptikusok kedvéért, akik mindjárt kérni fogják a szót, hogy itt nem csak az eljárásrendről van szó, hanem a, a tartalmáról is beszélünk az európai politikának. De természetesen a, az eljárások is nagyon fontosak. Sokat vita, sok vita után egy 18 elemből, 16 elemből álló listát tettünk le az asztalra, és tudjuk nagyon jól, hogy egy körben, egy kosszal nem lehet mindent megoldani, de mivel egyetértésre van szükségünk a tanácsban a 28 ország részére, és tudjuk, hogyha egyhangú szavazásra van szükségre, akkor ott a kis, legkisebb közös nevező fog számítani, és azt gondolom, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy az európai választásokról beszélünk, a, természetéről, a, a, a jelentőségéről ezeknek a választásoknak és talán egy következő konvent, egy következő szerződéssel fogjuk tudni ezt véglegesen megvalósítani. Nagyon köszönöm a szlovák elnökségnek. Július 1-től kezdve, a kezdetek kezdetétől kezdve szárnyuk alá vették ezt a dossziót, mert csak azért is vagyok hálás, mert 2016-17 végén fordulóján, ha, ugye, ha nem tudjuk ezt abszolválni minél hamarabb, akkor már nem tudjuk ezt alkalmazni 2019-es választásokra. Hiszen jövőre, meg 2018-ban már bizony a 2019-es európai választásokról beszélünk. És akkor megint úgy vagyunk, hogy megint nem mozdult semmi nagyon sokáig. És éppen ezért köszönöm az elnökség elkötelezettségét és munkáját, hogy megtaláljuk azt a bizonyos közös nevezőt. Három kategóriát választottunk a reformokra. Az első az átláthatóság. Én, én ezt az átláthatóságnak hívom. Már az előkészítését is, illetően az előbb választásoknak itt hatalmas eltérések vannak Nagy-Britanniában, a jelöltek, ről már egy évvel előtte szavaznak. Minden tagállam, minden párt teszi. Itt például nálunk Németországban csak hónapokkal előtte tudják meg a, a jelöltek, hogy hó, hát engem jelöltek az európai parlamenti választásokra, na akkor kampányoljunk. Aztán vannak olyan országok, ahol két héttel a választás előtt sem tudja valaki, hogy őt jelölni fogják. Tehát minimum standardokban meg kell egyezni a jelöltek listájával kapcsolatban akik a szavazó listára fölkerülnek. Aztán itt, itt valamiféle minimumban meg kéne állapodnunk. Aztán nagyon helyesen mondta Hübner asszony, hogy Európai Uniós választásokról ö, beszélünk, de nincsenek európai választások, hanem 28 féle nemzeti ö, kampány van, 28 féle lista van, 28 féle választói jog van sokszor Európa meg sem jelenik ezekben a választási kampányokban. És az egyik elgondolás az volt, hogy legyük, tegyük láthatóvá az európai ságot, Tehát, hogy a pártok jelöljék azt, hogy melyik európai pártcsaládhoz, szövetséghez tartoznak, és ennek a szövetségnek a logója jelenjen meg a, a, a választási reklámokban, a választói szavazócédulákon, illetve a kiadott anyagokban, amelyeket a polgárokhoz ezek a pártok eljutatnak, hiszen végül a legtöbben egy európai fakciónak lesznek tagjai, van, aki nem, ugye, de nagyjából a képviselők 90%-a valamilyen európai párt családnak az frakciójában fog ülni és ezt a kapcsolatot meg kell teremteni úgy, hogy a polgárok számára is látható legyen. Nincsenek európai listák, hogy még a nemzeti lista mellett lenne e, európai lista, és ugye ez egy nagy áttörés lenne, de valószínűleg ezt így ebben a mai Európában nem lehet megvá- megvalósítani. És amivel zárnám ezt a prezentációmat, az egyenértékűség a, a szavazatoknál. Itt Két javaslat volt. Egyrészt, hogy a férfiak nők képviselete a parlamentben egyenlő legyen, hiszen a szerződésekben szerepel a férfiak és nemek közötti diszkrimináció tilalma, vannak olyan tagországok, amelyeknek az erre vonatkozó eljárásait fel tudnánk ebben használni. A másik dolog, pedig az egyenrangúság és az egyen, egyenlőség a leadott szavazatok tekintetében. 500 millió emberről beszélek, és 700, 759 kül, képviselőről beszélünk, és vannak olyanok, olyan országok, akik ugye mondjuk arányaiban, népességszám miatt egyetlen egy képviselőt tudnak jelölni, aztán pedig vannak olyan országok, ahol értelemszerűen sokkal több szavazatra van szükség ahhoz, hogy ugyanúgy egy mandátumot meg, meg tudjon szerezni valaki. Tehát valamiféle egyenlőséget kellene, hogy mi, mi az a minimum, ami, ami mindig, mindenképpen el kell érni, hány szavazatot egy adott képviselőnek, egy előttnek, és ez vonatkozom minden tagországra. Aztán elmondanám, hogy nagyon örülnénk, hogyha a szlovák elnökségnek sikerülne a politikai szintre emelni, tehát a, ki a munkacsoportokból politikai szintre emelni ezt a dossziét, és akkor talán ö, tudunk is ö, eredményre jutni, és így a nemzeti parlamentek kezébe tehetjük a végrehajtást, és odahatni, hogy ez sikerüljön is. Köszönöm szépen a támogatást. Thank you. I have received... Köszönöm szépen. Heten kérték a, a szót, ami azt jelenti, hogy nyugodtan adhatok azt hiszem 5-5 percet a hozzászólóknak, és esetleg még, hogyha valakinek még kell, akkor többet. Adronius Adjubalis fog először hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony! Kedves kollégák! Először is meg kell kérdezni magunktól, hogy miért van szükség az uniós választási jog felülvizsgálatára. Van valami rossz, a, valami gond az egyes demokratikus választási jogokkal az egyes tagországokban? Én ilyenekről nem hallottam. De itt ugye hihető érveket hallunk, a valósággal kapcsolatban, és hogy, hogy az e uniós intézmények hogyan látják ezt a valóságot. És most egy elég kritikus értékelést hallottunk. Szeretnénk emlékeztetni az Európai Unió mottójára, együtt a sokféleségben. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy egységes választási jogot, rendszert erőltetni minden tagországra, az szembe megy az egyes tagországok kultúrájának, hagyományának a tiszteletben tartásával. És ez az egyszínűség, az egyformasság a kisebb európai párt családok képviseletét akadályozhatná, az ő kárukra lenne az európai politikai életben és ez káros hatással lenne a kisebb európai országok számára, és tényleg abban az irányba akarunk mozdulni, ahol két-három politikai család, politikai szövetség uralja a politikai alénát, és nincsen meg az, az elképzelések és a politikai sokszínűség, amit eddig annyit támogattunk. A politikai deficit a tehát fel kell számolni, hogy legyen kapcsolat az unió, polgárok és az intézmények között. De nem tehetjük ezt a nemzeti tagállam, a nemzetállamok jogainak kárára és csorbításával. Így csak egy újabb tiltakozási hullámot fogunk kiváltani, mind nemzeti, mind uniós szinten. Tehát nem beszélhetünk az uniós szavazat nemzeti jog választásáról, anélkül, hogy más kérdésekkel ne foglalkoznánk. És elnök asszony, áprilisban konzultációt követően a más frakciók, illetve politikai bizottsággal a kormány politikai véleményt adott ki a szavazati jog megváltoztatásáról. Én azt mondanám, nem negatívak vagyunk, csak óvatosak. És akkor most Hollik István következik Magyarországról. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is azt gondoljuk, hogy engedjenek meg egy politikai megjegyzést az elejére, hogy egyetértek Jó Leinen úrral, amikor azt mondta, hogy túl kevesen vesznek részt az Európa Parlamenti választásokon, de úgy gondoljuk, hogy ennek nem az az oka, hogy az európai választói, választási jog az nem lenne elég korszerű. Sajnos ennél az okok mélyebbek, hiszen az uniós állampolgárok nem a választási jog korszerűtlensége miatt vesznek részt ilyen alacsony számban, hanem azért, mert a bizalmuk megrendült az Európai Uniós intézményekkel szembe, és azt gondoljuk, hogy a választási jog korszerűsítése önmagában ezt a problémát nem tudja kezelni. Ennek ellenére Eh, hasznosnak tartjuk eh, a választási jog áttekintését és korszerűsítését. Azonban elvi problémánk eh, van vele, hiszen a tagállamok nemzeti intézkedéseit kívánja szabályozni kötelező jelleggel. Ha ajánlási rendszerben tudna ez működni, akkor azt mi alapvetően támogatni tudnánk. Mi nem látjuk megalapozatnak, hogy a tervezett intézkedések céljait a tagállamok ne tudnák kielégítően e, érvényre e, juttatni, és azok az unió szintjén jobban megvalósíthatóak lennének. Ennek ellenére e, szeretném mondani, hogy mi magyarok a választási küszöb meghatározását tudjuk támogatni, hiszen az Magyarországon egyébként már érvényben is van egy ilyen szabály, illetve kifejezetten támogatni tudjuk a harmadik országban élő Eh, uniós állampolgárokra való eh, szavazati jog eh, kiterjesztést, illetve a javaslatban szereplő javaslatokat, például a európai pártcsaládok logójának feltüntetését, ezt támogatni tudjuk abban az esetben, hogyha ez nem kötelező érvényű, hanem ajánlás. Hogyha ebbe az irányba tudunk elmozdulni, akkor mi a javaslatot alapvetően támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. I would like... Köszönöm szépen. És akkor megadom uh, Dean Jenks asszonynak a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Leinen úrnak is az észrevételeit. Meglepő lehet, hogy pont az Egyesült Királyság képviselőjeként kértem szót, hiszen valószínűleg 2019-ben mi már nem fogunk ebben részt venni. De erre ugye nincsen garancia. Tehát szeretnék néhány dolgot szólni. A Lenel úr jelentésében a hatodik szakaszban, a második bekezdésben nagyon érdekes javaslatokat tesz, és szeretnék kiemelni egy olyan aspektust, ami nem csak számunkra releváns, hanem más tagország számára, és nem ezen érdemes elgondolkodni. Először is azt szeretném megemlíteni, azt javasolja, hogy egy közös határidőt állítsunk fel adatcserére, illetve regisztrációra a választások előtt. Az, példának okáért az Egyesült Királyságban az elek, a szavazókat ez előző, a választás megelőző év őszén regisztrálja, és ez egy nagyon jó verifikálási eljárás. Tehát én azt javasolnám, hogy ez az időbeosztás kicsit elégtelennek, ez az időkeret elégtelennek tűnik. Tehát ezt gondoljuk meg még egyszer, ne csak a mi álláspontunkat, hanem más tagország álláspontját is. Például az adatcsere kezelheti a család regisztrációkat, családmódon történő regisztrációt, tehát az egyek kapcsolatos csalásokat. Más országokban található nagykövetségeket gyakran használják szavazás, szavazói regisztrációra és szavazásra is, és ez nagyon jól működik. Hogyha olyan folyamatunk van, ami, ami működik, akkor miért dobjuk ki az ablakon, miért változtassuk meg? A második dolog, bevezetné a szavazati jogot azon uniós polgárok számára, akik az unió területén kívül élnek. És ez itt az a kérdés, hogy, hogy, hogy megvizsgáltuk itt a kettős állampolgárság kérdését kellőképpen? Megvizsgáltuk? És felvázoltunk egy, egy, egy időkeretet, és ezt meg kell vizsgálnunk, és ez a, az előző népszavazásnál is kiderült, tehát hogy az Egyesült Királyság területén kívül élő személyek nem tudtak részt venni a határidő miatt. Tehát azt gondolom, hogy ezt számításba kell venni, ha nem bánja, tehát valamiféle időkeretet kell szabni, hiszen vannak olyan emberek, akik döntenek, hoznak egy döntést, egy másik országban érnek, ott fizetnek adót. Miért legyen nekik bármiféle befolyásuk arra, hogy mi történjen itt, nálunk, az Unióban, illetve egy adott tagállamban, hogyha már arról van szó. Aztán egy másik dolog, ami nem szerepel, a, nem a listában szerepel, hanem utána, ez pedig a, a 16 évre tenni egységesen a választók minimum ö, életkorát. Nálunk ez egy nagyon fontos jogként kezelik, és kötelességként kezeljük, és ezt támogatom. Csak azt szeretném mondani, hogy ha a fiatalok nem értik a politikát, nem értik azokat a dolgokat, amik rájuk várnak és ránk várnak, akkor ezt a jogot és kötelességet torzítani fogja abban a tekintetben, hogy milyen hozzájárulást tudnak tenni, hogyan tudnak ezt hozzájárulni. Két dolgot viszont nem láttam a jelentésben. Tudom, hogy van javaslat, ugye, hogy ha tényleg kilépünk 19-ig, hogy nemzetek feletti pártok részére is hozzunk létre ö, ö, parlamenti képviselői helyeket. És kérdezem, hogy, hogy ez a, a nemzeti ö, népszavazásoknak a kérdése, a zöldek részéről ugye volt erre kezdeményezés, hogy ezt eltöröljük, aztán ugyanezt adtuk Juncker elnök úrtól, és tényleg úgy gondolom, hogy ha választásokról beszélünk, szavazásról, akkor beszélnünk kell a népszavazások kérdéséről is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Ára Maria szóra következik. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, én 12 évvel ezelőtt jöttem Európába, mint migráns. Most Katalónia képviselője vagyok, és mi Katalóniában el kell, hogy mondjam, hogy 20%-a a katalóniai kormányzatnak a migránsokból származik, ami a tiszteletben tartása a különbözőségeknek, ez egy alapvető dolog számunkra, más kultúrák tiszteletben tartása, együtt kell élnünk minnyáján, éppen ezért azt kérjük, hogy Európában legyen a migránsok számára is szavazati jog. Vegyük alapul azt, hogy hol él, tehát mely országnak a polgára, nem csak azt, hogy milyen nemzetiségű. A társadalmaknak részét képzik integrás módon a migránsok, és nem lehet a szavazópolgároknak ezt a részét kihagyni a szavazásokról. Mindenképpen szavazati jogot kell nekik adni, ez nagyon fontos lenne. Láttuk, hogy mi történt néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államokban, a választópolgárok ugye eltávolodtak teljes mértékben a politikától. Látjuk azt, hogy mm, a fajgyűlölet, a rasszizmus, a xenofóbia egyre elő, inkább előtérbe helyeződik. De fontos az, hogy minden polgár részt vehessen a választásokon demokratikus módon mi is részt akarunk venni az európai választásokon, a mi jövőnként és mindenki jövőjért. Köszönöm szépen. Filip Mau következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Belga vagyok, de franciául beszélek, azért ezt pontosítani akarom. Néhány megjegyzésem lenne a javasolt szöveghez, dokumentumhoz. Ugye vannak olyan rendelkezések, amelyek a jó demokratikus gyakorlattal, tapasztalatokkal foglalkoznak. Ezt minden alkalommal el kell ismételni, és nem kell, hogy legyen semmiféle akadály a különböző javaslat szintjén. Például az átláthatóság, a kampányok során, az egyenjogúság biztosítása a kampányok során, és így tovább. Tehát ezek olyan elemek, amelyeknek nem kell problémát okozniuk. Nagyon fontosnak tartom azt, és ismétlem, és emlékeztetek rá, hogy természetesen mind azok, akiket megválasztanak az Európai Parlamentban, olyan megválasztott képviselők, akik a lakosságokat képviselik. Természetesen itt arra küszöbre is gondolni kell, amelyek meghatározzák vagy nem határozzák meg a választásokat. Természetesen itt a lehető legszélesebb körű konzultációra van előzetesen szükség. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. Ami a választásokon való részvételt illeti, az én országom még mindig kivétel, nem az egyedüli, de még kivétel nálunk kötelező részt venni a választásokon, és ez kevesebb problémát okoz, mint a többi Európai Uniós országban, a, ahol esetleg nem érdeklődnek a választások iránt a polgárok. Néhány elemet szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz a külföldön való szavazással kapcsolatos jog elég nehéz elképzelni, például vannak olyan országok, ugye, ahol a, az európai választások egy időben történnek más választásokkal, tehát nem lehet elképzelni azt, hogy mások legyenek a választók a két különböző választáson. Tehát mindenképpen szabályozni kell, harmonizálni kell az ilyen típusú folyamatokat. Aztán, ami a 16 éves korra való eh, korlátozást illeti, tehát levisszük a szavazásjogot 16 éves korra, hát eh, nem tudom, hogy egy ilyen intézkedés meg lehet-e valósítani, itt megint csak arról van szó, hogy a hogy nem képzelhető az el, hogy az európai választásokon más legyen ez a kor meghatározás, mint mondjuk a, a többi választáson, a nemzeti választásokon. A polgárok, akkor ha kettős állampolgárok, de sok esetben ö, szomszédos országokból jönnek, tehát van, van, aki az európai választásokon ezért kétszer is választ. Hát ezt nem tudom, hogy hogy lehet ezt kontrollálni egyáltalán, hogy, hogy lehetséges lenne-e külföldön is választani ugyanarra az európai ö, választásra. Nem tudom, hogy e, erre kell-e jogot adni, vagy nem, és mi lesz a végeredmény. Továbbá arra is szeretnék emlékeztetni, hogy Belgiumban is van egy vita, talán máshol is, az elektronikus szavazásról. Tehát például, hogy interneten vagy leve, levélben lehessen szavazni, és hogyan lehet egyáltalán kontrollálni ezeket a, szava, a szavazatokat, és hogy nem lehet-e befolyásolni esetleg e, itt a szavazást el, ezen a téren is konzultációra kell, hogy sort kerítsünk, mert nagyon nagy különbségek vannak az országokban, de globálisan összességében úgy gondolom, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek a jó demokratikus gyakorlatot ö, ö, valósítják meg, hogy ne legyen ö, semmiféle kockázatos probléma a különböző országokban. Nagyon szépen köszönöm. Jaroszláv Obremski Lengyelországból. Według mnie... Merci beaucoup. Je pense que la question Bocsánat, eh, úgy gondolom, hogy köszönöm, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy az európai választásoknál eh, hogy jönnek ki az eredmények. Az állampolgáraink úgy tekintenek az Európai Unióra, mint egy külön entitás, amelyik távol van a tagállamok helyi problémáitól. Független attól, hogy melyikről is van szó, és hogyan látják ezt az állampolgárok. Az egyik jó példa erre, hogy ahogy az Európai Bizottság például a sárga kártyákat alkalmazza. Egy olyan intézmény, amelyik a nemzeti parlamentöknél megjelenik, hogyha elutasítjuk a sárga kártyát, akkor az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb, jobban kell tisztelnünk a helyi munkálatokat, munkát. Hogyha megnézem ezt a dokumentumot a közvetlen választásról, például az Európai Bizottságnak, de ez a javaslat nem eh, ad megfelelő választ a, vál, a válságra. A eh, helyi eh, szint deficitje, amivel Brüsszel rendelkezik, az az, ami problémát okoz a választások kimenete tekintetében is. És a központi szerep egy nagy központi választási körzet ezzel nem oldaná meg a problémát. Sokkal jobb együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. A választásoknak az eredménye közvetetten befolyásolja a politikát, és a közvetett választás az Európai Bizottságnak az elnökét közvet, egyetlen választással választanánk meg, az nem oldaná meg a problémákat, hanem még nagyobb hatalmat adna a bizottság elnökének. Lehet, hogy ez majd egyszer a jövőben így lesz, vagy így kell lennie, de az eroszkepticizmus és a nemzeti gondolkodás előretörésé mellett ez egy kontraproduktív megoldás lenne és ebből csak az lenne, hogy aláaknázná az európai kohéziót, ami pedig a a választási naptárak harmonizálását illeti, a szavazólisták összeállítását, illetve a külföldön történő szavazást, vagy a logók használatát. Ezek a kezdeményezések elfogadhatóak, de meg kell gondolnunk, hogy valóban erre van-e szükségünk mert azon kellene inkább elgondolkodnunk, hogy egységben a sokszínűség, és eh, nem, nem biztos, hogy a több egység az jobb lenne, tehát lehet, hogy kontraproduktív lenne. Markangel Luxemburgból köszönöm szépen, Hübner asszony, köszönöm, hogy meghívott minket is, és napirendre tűzték ezt a kérdést, illetve emlékeztet bennünket arra, hogy a ö, választási ö, jogalkotás mennyire fontos. A luxemburgi parlament értékeli, hogy az Európai Parlament nem az egységes eljárást irányozta elő, ami a nemzeti hagyományokat felülírná. Ez jó, de ugyanakkor azt is látunk el, hogy 40 évig 40 év után kell beszélnünk arról, hogy bizonyos dolgokat adaptálni. Nem akarom azt mondani, hogy változtatni, hanem inkább adaptálni, igazítani kell. Személy szerint én úgy gondolom, hogy az európai politikai pártoknak a lehetőségei fontos, de az is fontos, hogy vannak olyan pártok vagy országok, ahol több párt is tartozik egy nagy európai politikai családhoz, és ez problémás lehet. Lionen úr említette azt, hogy a nő-férfi egyenlőség egy fontos kérdés. A múlt héten szavaztunk a parlamentben egy olyan olyan törvényről, hogy az európai szavazó listán ugyan annyi nőt és férfit kell állítani, lévén, hogy ez is egy közpénzből finanszírozott választás. Tehát ez például már biztosíthatja a jobb e, egyenlőséget a nemek között. A másik kérdés, ami a Spitzenkandidát pártokat illeti. Szerintem a tanács nem nagyon támogatja ezt, és nem tudom, hogy mi az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban az álláspontja hogy mi ez a, mit, hogyan látja a spitzenkandidát fogalmát. Jaj, elnézést, ha még megengedik, hozzátenném azt, hogy az én hasznám, hazámban a többség, többszörös szavazás is előfordulhat, mert sokan vannak, akiknek kettős állampolgárok vannak, és a baráti körömben is vannak, akik mondták, hogy hát ők kétszer szavaztak, és hát ez nem igazán helyén való, és ezt is jobban kellene ellenőrizni. Elnök, köszönöm szépen. Mag Mag Delmira Barrera asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek, és ezzel a témával kapcsolatban hallottunk néhány hozzászólást, és egy nagyon érdekes vita alakult ki az, hogy az európai szavazások, választásokon hogyan alkotunk. Hogyha már a az okokon, és nem eh, látjuk, hogy eh, miért nem vesznek annyian részt, akkor nagyon nehéz megoldást találni. Valamennyien Európa mellett vagyunk, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az európai intézmények legitimását meg kell erősíteni. Javítani kell a demokratikus kapcsolatot az intézmények és a pártok között. Hogyan tegyük ezt? Természetesen különböző feltételek is vannak az egyes országokban, és ezt mindig a saját kontextusában kell vizsgálni, mert eh, egy, ez tulajdonképpen egy szerves eh, szabályváltoztatást eh, eredményezne. Ez egy olyan ö, jogszabály, amelyik ö, módosításra került ö, a a politikai pártoknak a kérésére, és eh, így alakult ki a demokratikus rendszerünk. Tehát ezt megfelelően kellene adaptálni, illetve vagy módosítását kérni a választási törvénynek. Ugyanakkor néhány hete volt az, hogy más elemeket is figyelembe vettünk, hogy figyelembe tudjuk venni azt, hogy miért nem vesznek részt az emberek a választásokon. És megosztott volt a vélemény a ö, kamarák között is, és itt mindig a, parlament, a spanyol parlamentnek kell a kezdeményezése. Tehát itt egy méreható gondolkodási folyamatra van szükség, és különböző megállapodásokat is jelent, és egyelőre még nem tartunk itt. Ah, uh, Madame Hübner has gone, so... Elnézést, Hübner asszony kiment közben a teremből. Következő hozzászólók: Maria Triandaflu kollega, ha jól ejtettem a nevét. Miután önnek repülőjéhez kell menni, megadom most a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én a görög parlamentet képviselője vagyok, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Nem csak azért, hogy a jogszabályról beszéljünk, hanem maga a vita is fontos, illetve az, hogy hogyan kapcsoljuk be az európai állampolgárokat, illetve a választási törvényt hogyan alkotjuk. Miért beszélünk az európai illetve a választói jog módosításról. Miért éppen most, amikor az emberek az az érzése, hogy az Európai Unió éppen felszámolás alatt áll a különböző nagyon erős sokkok következtében? az választási törvényet, azt nem csak az eredmények tükrében kell vizsgálni, hanem minden egyéb járulékos elemet is vizsgálni kell. Az Európai Uniónak a különböző eljárásokat és a jogszabályokat úgy kellene kialakítani, hogy jobb legyen a részvétel, de az is, hogy igazságos, egyenlő részvételt biztosítsunk. Ahogy elolvastam az anyagokat, nagyon sok módosítás van, aminek bizonyos értelme van, az a kísérletünk, hogy korrekciókat, kiigazításokat alkalmazzunk, ezzel meg lehet egyezni, de én azt hiszem, hogy mindenek előtt az lenne a fontos, hogy kimondjuk, hogy vannak más problémák is az Európai Unióban nem, nem csak az, hogy kevesen vesznek részt, nem a, egyszerű a megoldás nem formai kérdésekről van itt szó. Elmegyünk a dolgok mellett, és próbáljuk a választási részvételt javítani. Nekem az az érzésem, hogy nagyon nagy bátorsággal fel kellene, értékelni kellene a választási eljárást, és az egész választási eljárási rendet, amivel az európai választásokig jutunk. Úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok, akik szeretnék fenntartani az Európa eh, képet, azoknak különböző dolgokról el kell gondolkodniuk. Eh, nem eh, utalok most arról, hogy milyen nagy jogi, eljárási kérdések merülnek fel, de arról kellene beszélnünk nagyon őszintén, hogy milyen egyéb kérdések vannak, amik például a migrációval függnek össze, és a menekültekkel. Senki nem ö, cáfolja azt, hogy ennek egyetemleges ö, jellege van, hogy fontos a paritás a választásoknál, és így, és így. De lássuk azt, hogy valójában mi történik, vagy a nő helyzete még a nyugati világban is. Önök is nyilván tudják, hogy az elsődleges oka a nők elhalálozásának a nyugati országokban nem a rák, hanem a ö, házasságon belüli erőszak. Hát nem tudunk olyan problémákat megoldani, csak politikai problémákat. Arra van szükség, hogy párbeszédet folytassunk, és elgondolkodjunk például a megosztott felelősség kérdésén, nem pedig a kikényszerített ö, ö, szabályokon. És ezt ke, után lehet megvizsgálni a technikai részleteket, amennyiben valóban ö, fontos nekünk az, hogy tényleg egyenlőség legyen a kis és nagyméretű országok között, a ö, nők férfiak között, akkor lényegre ható mi változtatásokat kell elérnünk, és utána megvalósítani a technikai választásokat. Amiket önök javasolnak, azok technikai korrekciók, nem lényegi változtatások. Elnök, köszönöm szépen, Angelsovski képviselő következik. Köszönöm szépen. Én az Unió ügyeivel foglalkozó bizottságot képviselem a lengyel parlamentben, és elolvastam a dokumentumot, és nagyon ö, kritikus, negatív véleményem van a javasolt dokumentummal kapcsolatban. Húsz képviselő a kritikus vélemény mellett szavazott, és csak egy volt ellene. Ez azt mutatja, hogy a, a lengyel parlamentben mind a ö, hatalmon lévő párt, mind pedig a, az ellenzéki pártok azonos véleményen vannak. Miből alak, hogyan alakult ki ez az álláspont? Nem a az igazi probléma az nem a választási törvény, amely szabályozza az európai választásokat. Az Egyesült Királyságban a Brexitről szóló népszavazáskor nagyon egyértelmű volt a szavazás eredménye. 70%-a vett részt a szavazáson. Technikai kérdések, hanem maga a téma volt az, ami fontos volt, attól tartok, hogy az európai választások nem vonzák az állampolgárokat azért, mert az Európai Unió olyan kérdésekkel foglalkozik, ami az állampolgároknak nem igazán fontos azok inkább az európai politikusoknak és képviselőknek fontos kérdések. Az állampolgárok nagyon messze vannak ezektől az ügyektől. Tehát a demokrácia deficit az Európai Unióban, ez probléma, nem pedig az, hogy az európai politikai pártoknak vagy frakcióknak nincs ott a logójuk a választási cédulákon és a választási küszöbök, illetve a regisztrációs határidők különböző tagországokban különbözőek. Ezek a kérdéseknek szerintem nincs igazán kihatásuk arra, hogy mekkora a részvétel ezek kevésbé fontos dolgok. Próbáljuk meg kezelni a kulcskérdéseket Európában, és akkor fognak jönni szavazni. Kéri még valaki a szót? Hiszen lassan le kellene zárnunk. Kérem a, kérdezem az európai parlamenti kollégákat, hogy szeretnének-e hozzászólni. Úgy látom, hogy nem. Tehát akkor most lezárhatom a, a vitát, a hozzászólások sorát. És akkor ennek első lépéseként megkérem jót, hogy szóljon és foglalja össze. Nagyon szépen köszönöm az észrevételeket és az állásfoglalásokat. Nekünk fontos azt tudni, hogy milyen a hangulat, mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Az elejétől fogva mondtam, és tudom, hogy egy jó választási rendszer nem helyettesítheti egy, a jó politikát, Viszont többen mondták, hogy miért foglalkozunk a választási joggal, amikor itt van a gazdasági válság, a, a migráció, stb. stb. a menekült válság. Tehát nem hiszem, hogy egyiket a másik ellen ki lenne, lehetne vagy kellene játszani, szükség van jó politikára, vitán felül áll, viszont jó demokratikus gyakorlatra is szükség van ahogy azt a kollégáktól hallottuk. És egy jó demokratikus gyakorlatban a, egy, egy egységes választásról a, az Európai Parlamentbe, hogy hogyan jutatjuk be az embereket. Az úgy gondolom, hogy fontos, hogy a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégáik ugye a inkább a problémákat, az emberek többségét a, a problémák for, foglalkoztatják a mindennapi életükben, és nem pedig az, hogy vajon 2019-ben részt vesznek-e az Európai Uniós választásokon. Hiszen otthon, ha jó választási jogot szeretnénk, hiszen ezt erre meghívjuk. Ez egy, ez egy demokratikus gyakorlat, és ebben erre meghívjuk a polgárokat is. Európai Uniós szinten a szabályok lefektetésével, a jogalkotással hétről hétre, vagy hónapra hónapra a Strasbourgban látjuk azt, hogy, hogy milyen sok szabályt hozunk az Unióban, akkor igenis meghívjuk az embereket, hogy olyan képviselőket válasszanak, akik őket ebben a folyamatban, ebben a szabályozási, jogalkotási folyamatban képviselik és remélem, hogy ez így is lett. Látok bizonyos ö, tendenciákat illiberális demokráciák felé a, az, uniók, az unióban, amitől néha megfájdul a fejem. De, a, de jogos, joga van ö, tiltakozni az európai ö, választásokon a polgároknak, és a tiltakozásuknak ilyen módon hangot adni. Hiszen ez legitim, és minden rendben van, minden szép és jó. De úgy gondolom, hogy a hozzászólások során azt is tudomásunkra hozták, hogy a rendszert kiigazíthatjuk, ahogy hallottuk, hiszen a 76-os választási törvényel dolgozunk, ez olyan, mint hogyha megállt volna az idő 76-ban, holott a világ az haladt tovább. És ezt ennek a törvénynek is tükröznie kell a bekövetkezett változásokat az Unióban és a világban. Nos, úgy gondolom, hogy válaszoltam azokra, ugye, hogy e, ez ne lenne fontos, hogy vannak fontosabb kérdések is, e, és majd, hogyha ezeket rendbe tettük, akkor foglalkozhatunk majd az ilyen sallangokkal, mint a, úgymond, mint a szavazati e, rendszer, szavazati törvény. Nem Holik úr és mások. Nem harmonizáljuk az uniós választási rendszert és jogot, hanem megpróbálunk közös szabályokat felállítani, amelyeket, amelyek a jó demokratikus gyakorlatot tükrözik. Ezt nagyon szépen mondták a kollégák. Sok területen vannak ö, minimum standardok, ö, például fogyasztóvédelem ö, területén, vannak közös szabványok és követelmények az európai pártok számára. Ugye van erről egy európai ö, statútum, a képviselők jogállásáról, de nincsen a parlamenti választásokról ö, ugyanilyen dolog, és ez nagyon érdekes, tehát, hogy kullogunk a, a dolgok mögött, hogy már milyen sok minden van mögöttünk, de valahogy ez a választási dolog ö, elakadt 1976-ban. Tehát nem harmonizálunk, nem egyformaságot szeretnénk a választásokban, Viszont bizonyos dolgokat szeretnénk kiigazítani, amelyek más elveket és alapértékeket fejeztek ki. Nos, úgy gondolom, hogy ez választ ad némiképp Acubális úr felvetésére, ugye, hogy sokszínűségben egyesülve, de ez mindig is így lesz, hiszen 28 mm, féle kultúrát és tradíciót hoznak magukkal a tagországok, és ezt nem lehet egységesíteni, de a bizonyos minimum követelményeket igenis le, kellene, le kell fektetnünk. A Holik úrnak nincsenek kötelező érvényű törvények, hanem legyenek ezek önkéntesek, rendben, ez is egy vélemény. Minden esetre az Unióban jogi közösség is vagyunk, közös szabályok mentén élünk és dolgozunk, és éppen ezért hasznos, ha ez szabályok vannak, konkrét szabályok, ahol ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelni. És egy olyan európai parlamentet választunk, ahol a Lisszaboni szerződés értelmében a, nem az országokat, hanem az uniós polgárokat képviselik, nem az országot. Tehát akit ide megválasztanak, itt az uniót képviseljük, és ne, nem elsősorban azt az országot, ahonnét származunk. Látom, hogy itt ingatják a fejüket néhányan, de ez van és ez volt a cél, hogy itt olyan szabályokat, törvényeket hozzunk az Európai Unió számára. Nyilván az ember hozza azokat az érdekeket, azokat a mentalitást, ami ahonnan érkezett, de egy uniós törvény és jog, alkotási aktus az ugyanaz, nem német, meg francia, hanem közös szabályok az unió számára. Még akkor is, hogyha ezt egyeseknek nehezére elsérik, de amióta az unió áll, azóta ez így van. És hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor felejtsük el Európáit, hanem akkor, akkor nem tudom, akkor lehetne az ENSZ-ben is beszélgetni, vagy valahol máshol. Nos, James, Diane Jamesnek köszönöm szépen ezt az egészen konstruktív észrevételt. Érdekes, hogy a jókép maga is úgy gondolja, hogy nincs garancia arra, hogy 2019-ben eh, már ne lenne eh, itt az, az Egyesült Királyság, de teljesen igaza van már nem tagja. Akkor úgy látszik, lemaradtam erről, mondta, eh, mondja Leinen úr. Akkor ő most már nem a UKIP-et képviseli, hanem Európát. Nagyszerű. És de teljesen igaza volt ettől függetlenül abban, hogy szükségünk van egy választói névjegyzékre, méghozzá komolyra, jócskán ennek jócskán a választások előtt fel kell állni, hogy tudjuk, hogy kik a szavazásra jogosultak. Hiszen elmondtam, hogy ezek az első lépések, hiszen jó időben, kellő időben kell egy szavazói névjegyzéket létrehozni, és jelölteket, és hogy látjuk azt, hogy vannak olyan országok, ahol ez éppen csak a kampány előtt derülnek ki, és véglegesítődnek ezek a dolgok, és akkor belefutunk problémába, amelyeket már nem lehet kivizsgálni, hogy ki az, aki kettős állampolgársága van, és több helyen is re- regisztrálva van, tehát hogy bizonyos rövid idő alatt ezeket a dolgokat természetüknél fogva nem lehet ellenőrizni. Tehát én azt mondanám, hogy ez még, ez még mindig jobb, mintha egyáltalán nem választanánk, de minden esetre azért különösebb eh, rendnek nem tekinthető. Tehát nem ez az alapértelmezés a szabály. Tehát eh, ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani, hogy itt ezt eh, ki akarjuk tolni 6 hétre, általában 12 hetet javasoltak, de aztán a kompromisszum 8 hét lett, hiszen és ez, ez, ez is szoros, mert ugye nagyobb országokban itt milliókról beszélünk, akiknek esetleg kettős szavazati jogosultsága van, amihez idő kell ennek az előkészítésére és ellenőrzésére. Aztán a harmadik országban lakóuniós polgárok szavazása mobilitással ösztönözzük az embereket, ezt sokan teszik is a munkájuk miatt például, de igyekeznek az európai választásokon ott lenni. Azt gondoljuk, hogy az rendben lenne, hogy ezek az emberek részt tudjanak venni az Európai Uniós szavazásokon, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, ugye, hogyha mondjuk valaki egész életében má, az egész életét máshol éli le, és nem is akar hazajönni, az nyilván egy vita kérdés, ez egy másik helyzet. A 16 éves korhatát javasoltuk, tudjuk, hogy ez nem fog megtörténni, de minden esetre megkérjük a tanácsot, hogy a tagországokkal vizsgálják felül, de azt gondolom, hogy a fiatalok is teljesen képben vannak, sokkal korábban érnek, és meg kell hívni őket, hogy vegyenek részt jó korán arra, hogy részesei legyenek az európai történelemnek és alakítsák. Aztán az elektronikus szavazás. Ezt is felhívjuk a tagországokat. Észtországban ez már működik, tagországoknak meg kéne vizsgálni ezt a lehetőséget, vannak, akik már próbálgatják, és amikor megoldódnak a problémák az adatokkal, meg a biztonsággal kapcsolatban, és biztosak lehetünk abban, hogy nem lehet manipulálni ezeket, akkor azt gondolom, ez egy jó ötlet az Egyesült Államokban. Hárma, három államban újra kell számolni a szavazatokat, ahol géppel szavaztak, tehát nyilván akkor lehetünk teljesen biztosak a dolgunkban, hogyha a legmagasabb szintű biztonságot tudjuk biztosítani. A kollégánktól azt hallottuk, hogy egy küszöb nagyon fontos lenne ezzel kapcsolatban csak azt mondanám, hogy 28 országban tényszerűen, ugye van, kettőnek nincs, Németországnak és Spanyolországban nincsen minimum küszöb, és vannak olyan kollégák itt a parlamentben, akik teljesen minimális szavazattal ülnek itt menetünk. Van, aki mondjuk pár ezerrel, és van, aki meg 700 ezer szavazattal kapta meg. De úgy gondoljuk, hogy egy, egy minimum küszöbet mindenképpen meg kellene húzni az Európai Parlamentbe való bekerüléshez. Singovszki úr volt, azt hiszem, Lengyelországból, aki azt mondta, hogy a polgárok talán más problémák miatt nem mennek el az Európai Uniós választásokra, de ez mindig is probléma lesz, mert hogy Brüsszel ugye automatikusan mindig messzebb van, mint a, a helyi városháza, vagy egy konzulátus, vagy egy nagy, egy nagykövetség, de még akár egy főváros is, még akkor is az ember oda életében alig teszi be a, a, a lábát. Például Amerikában Washington eh, egy ilyen szitokszó és ellenségként tekintenek rá az emberek, Európában meg Brüsszelre. Eh, Némiképp eh, nem jogosan, hiszen ezt nagyon, nagyon helytelen, hiszen mi vagyunk a bűnbak nagyon sok olyasmiért, ami, ami, ami ez semmi közünk, amit nem mi intézünk. Tehát azt gondolom, hogy ez nevezzük handicapnek, ez mindig is meg lesz az európai választások tekintetében. Nos, úgy gondolom, azt hiszem, hogy a katalán ö, kolléga nő említette, hogy hagyjuk az uniós ö, parlamenti választásokat, itt gyakorlatilag 300 millió ember, 30 millió ember él itt más országból, nagyon sokuknak nincs is állampolgársága itt az Unióban, és akkor az azért érdekes lenne, hogy szabad-e szavazniuk, részt venni gyakorlatilag a politikai életben. Ezt vannak olyan országok, ahol a helyi választásokon lehetővé tették, tehát mondjuk egy harmadik ország polgára, aki ott él, részt vett helyi választásokon. Erről beszéltünk, de azért idáig még nem jutottunk az európai választások körében. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, minden felvetésre reagáltam, és azt gondolom, hogy Sinovszki úrnak mondanám, hogy mindig mondtuk, hogy a hogy van demokratikus deficit. Ez egy ilyen mantra, amit már annyit ismételgettünk, hogy uh, mi, a, már akkor is mondjuk, amikor nem is, nem is így van. Ami az európai parlamenti választásokat illeti, én, én itt nem látok demokratikus deficitet. Szabad és uh, egyenlő választások vannak, pontosan ugyanúgy, mint a uh, nemzeti parlamenteknél általános és szabad választás van. És ugyanaz a legitimitásunk van éppen ezért, hogy arra, hogy törvényeket hozzunk, mint mondjuk egy nemzeti parlamentnek a jogalkotásra. És minél magasabb a részvételi arány, az nyilván jó lenne, hogyha az emberek inkább elmennének szavazni, de a legitimáció az megvan. Mhm. És itt pontosan olyan intenzíven és átláthatóan vitatkozunk, mint ők, hiszen interneten lehet követni ezeket az üléseket. Tehát nem túl sok nemzeti parlament teszi ezt meg. Tehát azt gondolom, hogy itt nem beszélhetünk demokratikus deficitről, hanem úgy gondolom őszintén, hogy itt egy közvetítési probléma, inkább információs deficitnek hívnám, hiszen valóban messze van Európa az emberektől. És hiányzik ez a kapocs. És itt ez a politika kudarca, a pártok kudarca. Mert hogy nem közvetítik az információkat az, az európai politikáról a, a polgárok felé, és éppen ezért akarunk bizonyos javításokat, módosításokat eszközölni. Például a logók, az európai pártcsaládok logójának megjelentésével láthatóvá válunk hogy meglegyen az az európai összetartás érzés, hogy együtt dolgozunk valamiért, és hogy az európai hozzáadott értéket közösen próbáljuk meg megtalálni és definiálni. Nos, részemről ennyi lett volna. Elnök asszony, köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen, jó. Nagyon röviden szeretnék én is reflektálni néhány olyan kérdésre, amelyekről úgy gondolom, hogy pontosítani vagy tisztázni kell. Két-három kollega ö, említette azt, hogy miért van szükség erre az egészre. Miért? Azért, mert, ahogy Filip Mao is mondta, az európai demokrácia minőségéről van szó, de azért is, mert a szerződés kimondja teljesen világosan az, hogy az Európai Parlamentnek egy javaslatot kell tennie, hogy a választási, választásokra legyen egy törvény. Na most a kérdés az, hogy mindenhol ugyanaz legyen a jog és a törvény, vagy pedig tiszteletben tartjuk a hagyományokat, és csak közös elveink, elvek alapján fogunk működni. Tehát közös elvek alapján, ugye ennek a jogi aktusnak ez a ö, filozófiája. Nagyon sok rugalmasságot hagyunk a nemzeti hagyományoknak is, hogyha mondhatom így. Az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezek a jogalkotási aktusok olyanok, amelyekről gondoljuk, hogy kötelező érvényűek, de természetesen a tagállamok számos ajánlást vehetnek figyelembe a jövőben, ugye például ez a 16 éves kor, ugye, hogy minden gyerek menjen el szavazni. Diane James is elmondta azt, hogy a fiataloknak is érezniük kell, hogy ez egy kötelesség számukra, hogy elmehetnek szavazni, és ezzel is üzenetet küldünk a jövő felé. Másodszorban szeretném, hogyha tudnák azt, hogy amit mi végül javasoltunk, az nagyon-nagyon nagy erőfeszítések eredménye hogy kompromisszumot alakítsunk ki itt a parlamentben. Nem igazán csak a nyolc parlamenti frakció, hanem több mint 300 párt vett részt ebben a konzultációban. A nemzeti delegációk is, ugyanis ők is eljönnek az Európai Parlamentben, és megvannak a hagyományaik, sok kollégával számos esetben találkoztunk az európai választások során. Úgy gondoljuk, hogy a demokrácia érdekében és azért, hogy az európai választások sokkal hozzáférhetőbbek legyenek, és egyenlőek legyenek a polgárok számára. Tudjuk, hogy bizonyos országokban már három hónappal előtte tudják, hogy kik lesznek a jelöltek, az utóbbi választáson van, aki csak két héttel a választás előtt tudták meg, hogy jelöltek listájára került. Tehát itt ugye a harmonizáció, a, hat, a különböző határidők fontos elemei a választási folyamatnak. Itt is kompromisszumra van szükség, amely mindenki számára kielégítő. Szeretném azt is erőteljesen aláhúzni, amit önök is, egyes kollégák is mondtak, hogy nem azt gondoljuk, hogy, hogy a választási rendszeren azonnal, tehát nem azt várjuk, hogy a választásokon azonnal nagy számban mennek el a polgárok választani, hanem sokkal jobb információkkal szeretnénk ellátni őket, és meg lesz a, a joguk az információra, hogy többet tudjanak például a jelöltről, hogy ez a jelölt mit csinál a parlamentben, mely politikai családhoz tartozik. Tehát itt tényekről szeretnénk beszélni ebben a politikai folyamatban. Azt hiszem, hogy ez fontos a minőség szempontjából, a polgárok számára, a jó demokratikus gyakorlat szempontjából is fontos. Egy vagy két specifikus dologról még szólnék. Ez a törvény még remélhetőleg ebben az évben hatályosabb válik, és reméljük, hogy a a Brexit folyamat is végrehajtódik majd. Mindenképpen fontos az Európa Tanács részéről is, az Európai Parlamentnek vég, végig kell vinni ezt a folyamatot természetesen. Ez az eszmecsere, ez a vita a választási törvényről nagyon nagy kihívások el, elé állít bennünket. Ugye majd a nemzeti parlamenteknek egy, egy ratifikációs folyamaton kell keresztül mennie, és a parlament, amely a, kép, nek a képviselői a polgárokat képviselik, különböző pártokból jönnek, különböző pártcsaládokból, és a politikai döntés e, ezekről a folyamatokról fontos lesz. Például egy példával szeretnék élni, amikor egy javaslatot tettünk azzal kapcsolatosan, hogy mi, mely napon legyenek a választások. Tehát ugye ott van a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. A, az európai választások napját ki, meghatároztuk, nem, ezt nem szeretnénk megváltoztatni. A tehát fontos, hogy ugyanazon a napon legyenek a választások, ezért javasoltuk ezt a harmonizációt, hogy vasárnap este záruljanak le a választások ugyanabban az időben, mindenhol. Tehát az ilyen típusú harmonizációt javasoljuk. Ami a Spitzen kandidáten témáját illeti, erről már ugye többször volt szó, itt az Európai Parlamentben is elég na, erős teljes vita volt erről, ezek nehéz ö, témák, ugye elsősorban a tanácssal való tárgyalásokban végül azt megértettük, hogy erre nincs lehetőség jogi szempontból erre a megoldásra, ami a, az európai politikai családokat, pártokat illeti, nekik már megvan az ilyen típusú megközelítésük, a státuszuk. Lehet, hogy itt az Európai Parlament jogalkotásában nincs meg ez, de hogyha egy politikai párt akarja ezt, akkor ezt nem lehet megakadályozni, mert ez politikai érdekek ellen lenne, és a, az európai választások érdeke ellen lenne. Tehát mindez a folyamat halad előre, a demokratikus eljárás értelmében együtt kell működnünk, megvan a feladatunk és a kollégák a nemzeti parlamenteknél, kormányoknál szintén velünk együtt állnak a kívások előtt. Hát erről akartunk ma itt beszélni. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy önökkel együtt tudjunk működni, és lehet, hogy majd máshogy látják a dolgokat a mai nap után. Itt a közös kihívásokról van szó. Nem oldottuk meg az európai problémákat, de természetesen egy lépést haladhatunk előre. Fontos a hitelünk, a kredibilitásunk, és a demokrácia hitele. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Ez azt jelenti, hogy van még idejük szórakozni itt az Európai Parlamentben az ebédig, ugyanis az ebéd 13 órakor lesz, a képviselők éttermében, ez a földszinten van, először mindenkit meghívok tehát az ebédre, aztán pedig 15 órakor folytatjuk a vitát az Európa jövőjéről, a szerződések fejlődéséről. Köszönöm.